Azt javasolnám, hogy kezdjük el a mai meghallgatást. Attól tartok, hogy tovább nem várhatunk már, azért, mert nagyon-nagyon terített a mai napi rendünk. A mai téma a tejcsomag, valamint a tej ágazat jövője. Rendkívül fontos témáról van szó. Valószínűleg nem is kell önöknek ezt tovább részleteznem. Ami a mai meghallgatást illeti, tartalmi probléma valószínűleg nem adódik majd, hiszen a tej tejcsomagról fogunk beszélni. webstreamen követhető a mai ülés, ész, málta és szlovák nyelv kivételével 20 nyelven. És akkor ezzel a teágazatról szóló meghallgatást hivatalosan megnyitom. A lényeg az, hogy a jogi keretet valamint meghatározzuk, és megnézzük, hogy hogyan néz ki a tejkvóta rendszer megszűnése után a teágazat jövője. A tejkvóták kifutása hosszú ideje ismert már. Minél inkább közeledik az időpont, annál több aggály merül fel, és annál több kérdést intéznek hozzánk. Vannak aggályok, amelyek azt mondják, hogy e, válsághelyzetbe juthat a tejágazat. A kiváló szakértők fogják a mai napon lehetővé tenni a számunkra, hogy beszéljünk a kérdés bonyolultságáról és a megoldásokról. James Nicholson az előadónk ebben a témában egy saját kezdeményezésű véleményt alkotott meg erre a kérdésre vonatkozóan. Ő egyébként többször is foglalkozott már ezzel a kérdéskörrel. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy kilenc vezérszónokunk, kilenc szakértőnk van itt a mai napon, ezért sajnos nem lesz túl hosszú felszólalói idejük, 10 perc, kérem szépen ne lépjék túl a 10 perces felszólási időt. Három szakértőt hallgatunk meg az első részben, mint mondottam, 10 percig tart majd egy-egy felszólalás. A három felszólaló felszólását követően megadjuk a szót az érdekelteknek, hogy feltegyék a kérdéseiket és szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindig azok kapják meg a szót, akik nem szólaltak még fel, tehát nem fognak kétszer szót kapni. Mielőtt a meghallgatás első pontjára térnénk rá, Nikolson urat kérném szépen arra, hogy nyissa meg ezt a meghallgatást és mondjon még néhány szót a ágazatról. Először is köszönöm szépen, elnök úr! Szeretettel üdvözlök mindenkit az Európai Parlamentben ma délután. A téma iránt nagyon sokan érdeklődnek, és ez engem egyáltalán nem lep meg. Azért, mert a tejágazat Mm, néhány azt mondják, hogy viharos időket él meg, csökkennek az árak, és az ágazat amiatt aggódik, hogy mit rejtegethet a jövő, főleg április első után, amikor a tejkvoták eltűnnek. Mindannyian tudjuk, hogy a múlt hogyan nézett ki. Egyet érthetünk, vagy pedig nem, a tejkvoták megszüntetésével a döntést azonban már nagyon régen hozták meg. Ezt el kell fogadnunk. A tej ára drámaian zuhant az elmúlt hónapokban. És most már komolyan érezzük ennek az eredmény, a hatását. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény, de ez olyan időben születik, amikor ez létfontosságú lehet egész EU számára. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az, amit az elmúlt hat hónapban ö, láthattunk, a tej mennyiségének a ö, megnövekedése ö, nem csapodik le a fogyasztásban is, a fogyasztás nem nőtt, és ez a tejágazat számára a gond. Ezért a támogatás időszerű lenne a teágazatban ma mindannyiunk számára kihatás, és egyébként erről vitasz, vitáztunk az elmúlt héten a parlamentben két vita során, megbeszéltük ugyanis a teágazat jövőjét, és el kell mondanom önöknek, hogy minden tiszteltem a kollégámé, az oka annak, hogy ma itt beszélgetünk az, hogy mindenki a helyzet rossz voltáról panaszkodik az Európai Parlament képviselőiként felelősségünk megbeszélni, hogy hogyan oldhatnánk meg a problémát, és hogy jövőt találjunk a teágazat és a gazdák számára, akik ettől függnek. Elnök úr, nem is rabolom tovább az idejüket. Én most hallgató üzemmódba kapcsolok, mert az én feladatom az lesz, hogy meghallgassam önöket. Február végén a szakbizottságban megbeszéljük az addigra elkészült jelentést, és majd esetleg módosítjuk is, és áprilisban és májusban is. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem mondhatjuk pusztán azt, hogy a bizottság vagy a tanács felelősségébe tartozik ez a kérdés. Az Európai Parlament most már társjogalkotó, és együtt döntési felelősségünk van ezért a választókerületeink felé meg kell felelnünk a kötelezettségeinknek, és segítenünk kell a teágazatot ezenben a nehez helyzetben. Elnök úr, ennyiben hagyom, és várom a szakértők hozzájárulását, akik Európa számos szögletéből jöttek ma el ide. Szeretném őket meghallgatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez kiváló javaslat. Hallgassuk meg a szakértőket. Így minden további nélkül megkapják a szakértők a szót, de előtte Mansell Raymond, a Kopa Kocseka elnöke fogja megkapni a szót, a, azon munkacsoport elnöke, aki ott a tervezata foglalkozik. Kérem szépen tartsa magát a 10 perc felszállási időhöz. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak engem majd a tej, tej ágazat kérdése szívügyem, és valószínűleg önöknek is. Velszben, az Egyesült Királyságban érek egy tejgazdaságban a ö, fiam ö, is, ö, és az unokaöcsém is segít bennem ebben az ágazatban. A Kopakodzsélkában dolgozom. Minden egyes tagállam szövetkezetét magába foglalja. 750 ezer tej gazdaságot képviselnek a kicsiktől a nagyokig igen, vannak kihívásai a tejágazatnak, vannak kihívások, ezekkel a gazdáknak rövid, közép és hosszú távon szembe kell nézniük. De hiszem azt is, hogy hosszú távon lehetnek ennek előnyei is. Rövid távon a jelenlegi piaci nyomás a kihívás. És a e a világkontextus, valamint a geopolitikai döntések valamint Kína piacról való kilépése miatt kumulatív hatásúak. Az árak csökkentek nem csak az Európai Unióban, hanem világszerte. De az Európai Unió tejpiacainak elvesztése Oroszországban, ami 13 százalékos, volumenű, értékét tekintve 13,4%-os problémákat jelent az Unióban közvetetten és közvetlenül is az ellátási láncban, és ez nagy nyomást jelent a termelőkre, ők a leggyengébb láncszem ebben a láncolatban. Európában ö, csökkentek az árak, főleg az Oroszországgal szomszédos országokban szenvedték el a legnagyobb károkat. Néhány lépést már meghoztak, hogy segítsenek az ágazaton, és hogy csak, csökkentsék a nyomást, és hogy ne legyen akkora zavar a közös agrárpolitikában. Ezt értékeljük, de sokkal több mindent meg kellene tenni. Fennállnak a veszélye, hogy a belső piac intervenciós szintre nyomja le az árat, holott 270 cent per tonna, és ez nagyon kicsi. A termelési költségek növekedtek. Mindannyian tudjuk, hogy a takarmány árak is de a, maradtak, de a fix árak drámaian megugrottak. A bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a belső piac megfelelő módon működjön, ilyen körülmények között is. A gazdáknak realista hozamot kell tudniuk szerezni a piacról, hogy lefedhessék termelői költségeiket, és hogy fejleszthessék ezzel vállalkozásaikat. Közép és hosszú távon a rendkívüli piaci volatilitás egy probléma a tejágazat ellátási láncának jobban kell működnie, és szükség van arra, hogy a tejágazat az egész Európai Unióban megmaradjon, ez hosszú távú kihívás a tejágazatban. A tejkvóták kifutása után erre kell odafigyelni az Európai Uniónak, miközben ezt megteszi, figyelembe kell vennie azt is, hogy milyen lehetőségek rejlenek a növekvő te iránti keresletben világszinten. 2024 után 2,1%-kal nőhet ez a kereslet. A, az infrastruktúrába kell a gazdaságoknak fektetniük, hogy versenyképesek legyenek Nagyobb rugalmasságra van szükség a kiegészítő illeték tekintetében, melyel néhány tagállamot sújtanak, és amelyet majd a tagállamoknak fizetniük kell néhány évig. Az Európai Unió teágazata világpiacsal szorosan összefügg, és az árak, főleg az árak volatilitásával szemben rendkívül kitetté vált. A megnövekedett árvolatilitást valószínűleg világpiaci tényezők eredményezik. A termelés korlátozása nem elegendő ezen a globális piacon. Az Európai Unió net exportőre volt évtizedekig a tejtermékeknek. A világszinten növekszik a verseny, az Európai Uniónak azonban továbbra is a fő szereplők között kell maradnia. Van néhány intézkedésünk azért, hogy a tejgazdákat védjük a rendkívüli piaci volatilitással szemben. A gazdák jelenleg még nem részesültek megfelelő képzésben, hogy ezzel megküzdjenek. Más hatások is vannak az intézkedéseknél önkéntes jelenlegű lépésekre van szükség a védőháló, a magántárolás, valamint az intervenció megfelelőbb kell, hogy legyen az intervenciós felvásárlási árakat, illetve küszöböket meg kellene emelni. A jelenlegi védőháló nem megfelelő ahhoz, hogy a tejgazdák továbbra is megállják helyüket a válság körülmények között, főleg akkor, hogyha a termelőköltségek megnövekedéséről beszélünk célzott intézkedésekre is szükség lehet, regionálisakra is, amennyiben ez szükséges. Figyelme kell venni azt, hogy hogyan lehetne célzottabb intézkedéseket alkalmazni a régiókra, és mikor. Annak a lehetőség, hogy export támogatást, export visszatérítést nyújtsanak, ez egy utolsó eszköz lehet. A válság tartalékból kellene ezt finanszírozni, így csökkenteni kellene a közvetlen támogatásokat a tejgazdák esetében. Tekintettel arra, hogy ezt az összeget csak válsághelyzetekben lehet felhasználni, és tekintettel arra, hogy a tejpiac mennyire volatilis, az Európai Uniónak dinamikus exporteszköz kell használnia bármikor, amikor erre szükség van. Erre való tekintettel az export visszatérítés, export hitel biztosítás tekintetében, formájában egy eszköz lehet. Meg kell ezt vizsgálni ahhoz, hogy új piacokat is fel lehessen fedezni a világ olyan szögleteiben, ahová még nem jutottunk el. Az Európai Unió kockázat menedzsment eszközöket is, futures piacokat, valamint fix áru szerződéseket is meg kell, hogy vizsgáljon. Ezek olyan eszközök, amelyeket nem mm, lehet azonban védőháló helyett alkalmazni. A védőhálók segítenek abban, hogy az európai piac ne omoljon össze, és abban is, hogy a gazdáknál célzottan bánjunk a kockázatokkal. Van néhány intézkedés, amely a piac volatilitásán segíthet. A viták során erről is beszélhetünk. A világ néhány területén sokkal előbbre vannak, például Új-Zélandon vannak bizonyos tejszerződések, illetve az USA-ban, ahol a tejgazdákra szabva vannak biztosítási szakpolitikák. A volatilitás mellett, amelyet külső tényezők okoznak, az Európai Uniónak meg kell néznie, hogy a tejágazat ellátási lánca napi szinten hogyan működik. A termelők jelentik a leggyengébb láncszemet, és rájuk nehezedik a legnagyobb nyomás akkor, amikor a piac zavarokat szenved el. A Kopa Kodzseka azt mondja, hogy a tejcsomagot az Európai Unióban teljes mértékben végre kell hajtani. Ennek a végrehajtása egyelőre gyerekcipőben jár, mert nagyon sok új rendelkezése van. De a tejcsomag mostanáig hozzájárult ahhoz, hogy specializált szerződéseket lehessen használni a végső felhasználásban és ez segít a termelői szervezetek struktúráján is, és ezzel a termelők piaci ereje is növekszik. Emellett pedig megfelelő módon kell működnie a láncnak, az élelmiszerláncnak. Ez is a tejcsomag része. A értékesítési gyakorlatok elfogadhatatlanságánál a bizottságnak büntetnie kell az elfogadhatatlan viselkedést, valamint a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokat. A kiskereskedőket és nagykereskedőket a termelők felé sokkal felelősségteljesebbé kell tenni. Továbbá az átlátható piaci információk az ellátási láncban kötelezőek a tejpiaci megfigyelők központ ebben segíthet. Jobban meg kell tudnunk érteni, hogy piaci zavarok esetén mi történik. Az Európai Uniónak jól meghatározott stratégiára van szükség, hogy a tejfogyasztást a korai életkortól bátorítsa megfelelő költségvetési eszközökre is szükség van, és kevesebb adminisztratív teherre. Ha ezek a feltételek megvalósulnak, akkor az Európai Unióban a tejtermelés továbbra is létfontosságú lesz, de a kívásokat le kell küzdenünk. Ezzel a néhány szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy 10 perc áll a felszólalók rendelkezésére, 9 perc elteltével finoman jelezni fogom, hogy lassan be kellene fejezni, és 10 perc elteltével mindenkinek a mondandója végére kellene érnie. Isabel Vilelbeszeván asszony kapja most meg a szót, aki Galíciából érkezett hozzánk, a Via Campesina képviseletében, és a European Civil Dialogue Group tej ágazaté párbeszédével kapcsolatosan fog nekünk beszámolni. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy meghívtak az Agri Szakbizottság meghallgatására. Köszönöm, hogy én képviselhetem itt a termelőket, és röviden beszélhetek azokról az eszközökről, amelyek a rendelkezésünkre állnak először is, ami a tejágazati csomagot illeti. Szeretném röviden felvázolni, hogy eredetileg mik voltak a tejágazati csomag célkitűzései, hogy megvizsgálhassuk, hogy ezeket sikerült-e elérni, illetőleg hogy megállapítsuk, hogy adott esetben ezek esetleg olyan eszközök, amelyek nem érték el a kívánt hatást. 2009-ben egy mély válság alakult ki, és utána elfogadásra került a tejágazati csomag, azzal a célral, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, amelyel, amelyekkel elkerülhetők a túl alacsony árak, illetve a jövőbeni válságok és amelyekkel megerősíthetők a tejtermelők, akik a ellátási láncban a leggyengébb láncemet képezik. Másrésztről megállapították azt, hogy mindenek előtt a nagy forgalmazók rendelkeznek domináns helyzettel a láncolatban, árakat kény, egy bizonyos árat kényszeríthettek a feldolgozókra, akik ezt az árat továbbadták a termelők felé, a jövedelem növelésén túlmenően még lehetne tenni bizonyos lépéseket a stabilitás növelése érdekében, a termelési költségek fedezése érdekében, és azért, hogy elkerüljük, hogy ez az ágazat veszélybe kerüljön a jövőt illetően. Ezek azok a körülmények, amelyek között elfogadásra került a tejágazati csomag, hogyan fest a helyzet három évvel később. A nagykereskedelmi láncoknál alig-alig változott valami. A nagykereskedelmet szinte nem is érintette a tejágazati csomag. Még a szerződéskötési kötelezettség is mindenek előtt a termelőkre vonatkozik, rájuk van kihatással továbbra is domináns helyzetben van a nagykereskedelem a 2009-es helyzethez viszonyítva, továbbra is egyensúlytalanság uralkodik a láncolatban, változatlan a helyzet, a többletköltségeket nem kell figyelembe venniük, illetőleg szankciók kiszabására sincsen lehetőség, hogyha valaki nem veszi figyelembe a veszteségeket. A csomag gyakorlatilag a tejágazat privatizációjához vezetett. És már eleve abból indultak ki, hogy a nagy termelők egy részét nem lehet figyelembe venni, az ő érdekeiket nem lehet figyelembe venni, illetve rájuk nem hat ki a csomag. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy sok tagállamban Az elmúlt években mindenek előtt a termelői szervezetek játszottak jelentős szerepet, hogyha őket kihagyjuk a csomagból, akkor az azt jelenti, hogy több ezer termelő esik a csomag hatáján kívül, hiszen ezek a termelői szövetkezetek adják a termelés 90%-át. 2014. június 13-án a bizottság megállapította, hogy mindössze négy tagállam, köztük Németország, Csehország, Spanyolország tárgyalásokat kezdett a termelői szervezetek helyzetéről. Most Spanyolországról szeretnék részletesen beszélni. Hét termelői szervezetünk van, amely jogilag elismert. A tehéntej termelőket tömörítő szervezetekről van szó. Itt azonban nem igazán sikerült megfelelő tárgyalási pozíciót kialakítani, és az árakon sem változtatott mindez semmit ugyanis a termelésnek csak közel egy harmadát fedik le az említett szervezetek, összességében a termelők tárgyalási pozíciója tehát nem javult, nem erősödött. Továbbra is nagy az egyensúlytalanság, a termelők és a nagy multinacionális vállalatok, mint a Latalis és egyebek között. Továbbra is a nagyvállalatok azok, akik meghozzák a mérvadó döntéseket, és az egyes termelői szervezetek kiszorulnak a döntéshozatalból. Ami a mutatókat, az indikátorokat illeti sikerült az összes érintett beleegyezésével megfelelő indikátorokat meghatározunk, egyelőre azonban nem sikerült elérni, hogy az ágazat szereplői mind-mind betartsák az előírásokat, mivel továbbra is vannak domináns szereplők a láncolatban. Ami az szerződéskötést illeti, a tejágazati csomag előirányozta, hogy ezek lehetnek, a szerződések köt, megköttethetnek kötelező jelleggel, illetőleg önkéntes alapon. De hát, hogyha valakit arra kényszerítünk, hogy szerződést kösse, amelyben az ár alatta van a termelési költségeknek, akkor ez egy kényszerítő erejű eszköz, adott esetben a termelő számára ez nem hozhat előnyöket, annak ellenére, hogy felvásárolják az általa termelt tejmennyiséget, és a feldolgozó ágazat és a kereskedők között viszont nincs kötelező jellegű szerződéskötés, a feldolgozó eh, ágazati szereplők gyakorlatilag ezt kihasználják, és csődbe juttatják a termelőket. Nagyon különböző nagyságrendű problémákról beszélhetünk, de összességében egyfajta torzuló, torzulás jelenségét figyelhetjük meg. Sok esetben csak egy hónapra kiterjedő szerződéseket kötnek, illetve ajánlanak fel, és a minőségi standardokat illetőleg messze alatta vannak a jelenlegi standardok az eredetileg, eredeti elképzeléseknek. Ilyen értelemben is egy olyan eszközről beszélhetünk tehát, amely az ipari szereplők helyzetét javítja. A helyzet sok helyütt drámai jelleget öltött, sok tagállamban 30 centes árakról beszélünk, 83,9% eh, a szerződések által lefedett arány. Ha egyre több a szerződés, viszont még a 30%-ot sem elérő árakat látunk, akkor azt mondhatjuk, ez egy olyan eszköz, amely nem hoz hasznot a számunkra. Nem használ, nem érje el a kívánt eredményt. A túlkínálat is hatással van az árakra, a tejágazati csomag erre a jelenségre nem vonatkozóan nem határoz meg semmilyen eszköz. Új-Zélandon, az USA-ban és a világ más régióiban megnövekedett a termelés, amely meghaladja a fogyasztást, nyilván ennek is van kihatása az árakra. Ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag az árak alakulása miatt meg kell állapítanunk, hogy fennel a veszélye, hogy sok termelő csődbe megy. Vannak olyan területek ezen túlmenően, ahol koncentrálódik a termelés, ahol sok állatot tartanak a gazdák, másút viszont teljesen eltűnik a tejtermelés, az Európai Bizottság erre a jelenségre vonatkozóan nem végzett elemzéseket. Nem elemezte például azt, hogy az új tejpolitika, tejtermelés, tejágazati csomag milyen kihatással lehet a vidéki területekre, illetőleg a legkülső régiókra és hasonló területekre. Sok esetben nem tudjuk, hogy az ágazati csomag rendelkezései milyen kihatással vannak, lesznek. Sok esetben azt mondják, hogy a termelés csak úgy csökkenthető, hogyha a termelő csődbe megy, és teljesen leállítja a termelését. Az intervenciós eszközöket kell nagyon kevesen élnek csupán, egyelőre láthatók ered, bizonyos eredmények, de nem becsülhető fel teljes bizonyossággal, hogy ez hová is vezet. Aztán további problémákat is tapasztalunk, magas nitrát koncentráció, nagy áringadozások. Azt kell elérni, hogy nagyobb legyen az ellenőrzés a piacok felett és a kereskedők felett. Keveset beszélünk ezen túlmenően a belső piacról, noha a belső piacra történik a termelés 90%-a, aztán az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia, az aflatoxinok további problémát jelentenek. Mindezek olyan problémák, amelyek kihatással lehetnek az egészségre, ezért nálunk az várható, hogy csökkenni fog a tejfogyasztás. Fontos lenne a belső piacon a fogyasztás növelése, annak érdekében, hogy ne függjünk teljes mértékben a globális piactól, ahol nagyon nagy mértékben ingadoznak az árak. Elnök. Köszönjük szépen. Köszönjük azt is, hogy betartotta a felszólalási időt. Duncan Mon kapja most meg a szót, aki az Egyesült Királyságba érkezett hozzánk, és tejtermelő parancsoljon. Amen. Duncan Moon a nevem, harmadik generációs teljes gazda vagyok, Cambria-ban, Gemshaw Mill farmon gazdálkodunk 945 óta, 106 hektáron. Legelt legelőnk van, és 20 hektár szántóföldünk. 2007-ben úgy döntöttünk, hogy meg befejezzük a tehenészetet, eladtuk a, az állományt, de három év után úgy döntöttem, hogy újra kezdem, mert szenvedélyes gazda vagyok. Sajnos újra létesítettem az állomány, de sajnos mikoplazma bovisszal fertőzött állatokat sikerült megvásárolnom. 12 óta a gyakorlatilag ki kellett selejtezni az összes állatot, és 2014-ben vágtam le az utolsó borjakat és teheneket. De mégis úgy döntöttem, hogy a mikoplazma bovisszal által okozott horror után mégis visszatelepítem az, az állományt. Egy szövetkezettől a First Milk-kel kötöttem szerződést, hogy a Nestlét fogom ellátni tejjel, és őket jobban érdekelte a tej összetétele, mint a, mint a mennyiség. Így tudtam biztosítani egy nagyon kedvező szerződést, mindegy 0,1% plusz fehérjére 47 penit fizet a Nestlé, és így a magas tápértékű tejben érdekeltek. Mit sokkal jobban kézbe tudom tartani a jövedelmemet, és kedvezőbb az jutok a szerződésem révén. A Nestlével kötött szerződés alapvető fontos volt, így újra tudtuk telepíteni az állatokat, és jobb tejzsír és fehérje tartalmú tejet adó fajtákat vásároltunk. Nagyon sok tapasztalatot levontunk a mikoplazma bóvisza kapcsolatos tapasztalataink vagy problémákból egyre több járványügyi intézkedést tettünk. A hitelhez való hozzáférés nagyon nehéz volt akkoriban a tejgazdák számára, de aki a nyomon követhetőséget és a minőséget tudta biztosítani, az előnyöket élvezett. A tejcsomag bátorítja a gazdákat kötelező írási szerződések megkötésére. Hát az Egyesült Királyságban inkább önkéntességen alapul a munka, nem írásos szerződéseken. Az elmúlt években ezzel jól jártak a gazdák, hiszen spot árakon adták el a tejet, de azóta most már rosszabb idők köszöntetek rájuk. A Nestlével kötött szerződésem szerintem egy jó modell lehet a, a gazdák, illetve a kereskedők egyaránt profitálhatnak ebből. A beruházásokra gondolva, itt nem csak a mennyiségre kell helyezni a hangsúlyt, hanem inkább a jobb minőségű tejre, vagy olyan technológia alkalmazására, ami állat jóléti szempontokat is szem előtt tart. Az intervenciós ár igazából nem támogatja beruházásokat, és szerintem inkább elbát bátorít, nem ad bátorítást a fogyasztóknak és a termelőknek sem arra, hogy, beruha, hogy ruházzanak be. Ezért az olyan felvásárlók, mint a, mint a Nestlé egy, egyre inkább nagyobb felelősséget kezdenek vállalni, a minőségi szempontokért. Én gondolom, hogy a kiskereskedők, a felvásárlók, feldolgozók, fogyasztók jó helyzetben vannak, és megfelelő jövedelmet, nyerességet lehet biztosítani a tehenészetek számára. A Szükség van a garanciákra, arra, hogy minőségi terméket szállítanak a tehenészetek, hogy megvalósul a nyomon követhetőség, és környezetvédelmi szempontokat, követelményeket betartanak a gazdák. Most már figyelembe kell venni a, a karbon lábnyomot is, ennek a csökkentése, a, a cél, antibiotikum alkalmazása, stb. Ezek mind megalapozzák a bónuszok kifizetését. Jelenleg az Egyesült Királyságban drámaian alacsony a, a tejár. A jelenlegi kiskereskedelmi ár 89 penny 4 pint, az kb. 1,5 euró 2,2 liter eh, tejre. Eh, olcsóbb a tej, mint, a, mint az ásványvíz, és ez nagyon méltatlan eh, dolog tekintettel arra, hogy milyen rengeteget kell dolgozni a tejet előállító gazdáknak. A mill egy fantasztikus élelmiszer, magas a tápértéke, rengeteg fehérjét, kalciumot, káliumot, foszfort, jódot, B2, B1, B12 vitamint tartalmaz. A felnőttek kalcium szükségletének 19%-át fedezi. Ehhez ugyanilyen mennyiségű kalciumhoz 63 kelbimbót, 11 adag spenótot, vagy 4 adag brokkolit kellene megennünk. Tehát méltatlan, hogy ilyen alacsony a tejár. Egy dolog, amivel javítani lehetne a helyzetet, az, az, hogyha a márkás termékekre helyeznénk nagyobb hangsúlyt, a Coca-Cola erre nagyon jó példa. Az EU-beli fogyasztók megszokták azt, hogy márkás termékeket vásároljanak, nagyon bíznak a márkákban, és nagy értéket tulajdonos, tulajdonítanak ennek. A multikat is arra kéne biztatni, hogy ruházzanak be többet a, a promócióba és ha például 1 százalékkal magasabb zsírtartalmú tejet, vagy csak legeltetett állatoktól származó tejet, vagy omega-3-ban gazdag tejet így tudnánk piacra dobni, az mindenkinek előnyös lenne. Igen, múltiknak nagy tapasztalata van a márkázásban. lehetetlenek tartom azt, hogyha egy szónok a Nestlét és a Coca-Colát reklámozza folyamatosan. Ez egy parlamentben ülünk, és nem reklám rendezvényen, itt nem a Nestléről van szó, nem a Nestlé koncern lobistáit akarjuk hallgatni, ez teljesen méltatlan dolog. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, de kérem az előadónkat, hogy folytassa megnyúl. Szeretnék rámutatni arra, hogy az előadó azt mondja, a, hogy mit kell tenni azért, hogy folytathassa a gazdálkodást. Ezért szerintem meg kellene őt hallgatnunk. Most itt irreleváns, hogy kiket említ, ő, ö, egyszerűen a tevékenységet végzi, azért dolgozik, hogy eljutassa a végfogyasztóhoz a tejet, ezt, ezt vegyük figyelembe. Elnök, jó, rendben van. Akkor kérem az elődöt, hogy folytassa, parancsoljon. Hogyha arra bátorítjuk a termelőket, hogy eh, márkás eh, tej eh, termékeket állítsanak elő, akkor elérjük azt is, hogy több peruházást fognak eszközölni az egész pályán, tisztességes árat kapnak a, a termelők, és ez az egész közösségnek előnyös lesz. Így például most már együtt működve a felvásárlóval az üvegházhatású gázemissziókat is nyomon követjük és csökkentjük ezeket. A, nem hiszek abban, hogyha a gazdák közösen értékesítik a tejet, ahogyan ezt a tejcsomag előirányozza, hogy ez jó válasz lenne a britek számára. Vannak termelői szervezetek, de, a, de inkább a termelő szövetkezetek múltbeli tevékenysége a meghatározó. Nagyon nagy volatilitás a piacon, és ezért az Egyesült Királyságban a terméktanácsba helyezik a bizalmukat a gazdák. Viszont nagyon nehezen érnénk el azt, hogy ismét bízzanak az, a termelői szervezetekben, a szövetkezetekben a gazdák, mert a múltban ezekkel sok probléma volt. Az Egyesült Királyságban sokat beszélünk arról jelenleg, hogy vajon a határidős áru tőzsde valami jó megoldás lehet-e. Jó, be lehetne ilyesmit vezetni, de ez csak növelné a volatilitást, nem csökkenteni. És nem növelné a gazdák eh, nyerességét. Egy másik elgondolás az úgynevezett A plusz B kvóta szerződések, ez hasonló működik az Egyesült Királyságban, cukorrépában. Ez magasabb eh, árat eh, garantál a friss tej számára. Összefoglalva, tej termelőként minden nap rengeteg kihívással szembesülök, foglalkozom kell a takarmányozással, higiéniával, és nem akarnék igazán értékesítéssel kapcsolatos újabb feladatokat magamra venni. Szerintem mások ezt jobban tudják végezni. A piacot csak torzítják az intervenciók, ezeket el kell kerülni, és azt kell elérni, hogy a beruházások fókuszáljanak mindenképpen alternatív tejtermékekre, a márkás termékekre, mert így lehet nagyobb biztonságot és magasabb jövedelmeket biztosítani a gazdáknak, és a legmegfelelőbb biztonságos terméket a levőknek. Nagyon köszönöm. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy pozitív példát akar csak felvázolni számunkra, és nem reklámozni akart itt bizonyos vállalatokat. Most pedig Patricia Ula Alonso asszonynak adom meg a szót, Galíciából, ennek is 10 perc áll rendelkezésére. No sé qué pasa con la presentación, no va. No va. Poprosimy w takim razie o pomoc techniczną. Kis technikai segítségre lenne szükségem, mert itt van egy kis problémánk. Tudom,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 doktorokat kérhetjük meg akkor arra, hogy ők beszéljenek először, és miközben ők beszélnek, előkészítjük a másik előadást és az ahhoz szükséges technikát. Desz úr kért először szó, de úgy látom, hogy nincs a teremben. Viszont De Castro úr itt van, úgyhogy talán akkor ön beszélhetne most, amíg a technikai probléma megoldódik. Ön is volt elnök, nyilván érti, hogy nehéz egy ilyen helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen én a meghallgatás második részében kértem szót, de hát ha már most megadta nekem, hát akkor megpróbálom ez az első részhez is megpróbálok hozzászólni. Jó, most akkor akkor egy percet kap, és később ismét meg fogom adni önnek a szót majd a második részben. Köszönöm szépen, rendben van. Akkor a hozzászólásomban a következőt szeretem volna alapvetően elmondani. Most miután meghallgattuk a szakértők, az első hozzászóló szakértők véleményét, elég egyértelműnek tűnik a helyzet. Jelen pillanatban nagy nehézségeink vannak, különösen a kis és középüzemeknek. Ők igazából nem képesek hosszú távon elviselni a túl alacsony árakat. Nő a tejtermelés Európában, ezt látjuk, mint egy 5%-os volt a növekedés 2014-ben, és ezzel, egy, egy, ezzel egyidejűleg azonban a gazdasági pénzügyi válság miatt csökkent a, a fogyasztás. És akkor itt van még az oroszországi embargó, a nagyon sok tehenészet exportját ez visszavetette, és ős problémákat okozott. Drámai hatásokat érzékeltünk a, a piacon, csökkentek a, csökkent a tej ára, és ez természetesen kihat a termelőkre nagyon negatív módon. Nicholson úr majd a jelentésében eh, ki fog térni arra, hogy a parlament milyen vitákat eh, folytatott le ezekről a kérdésekről, és milyen eredménnyel. Megvitattuk azt is, hogy lehetne a kínálatot egy kicsit szabályozni, befolyásolni, anélkül azonban, hogy itt a hátsó ajtón vagy a kiskapun ismét, ismét bevezetnénk a tejkvótát, ami, tehát ugye most ez, idén, március 31-ével akarunk kivezetni és megszüntetni. Michel Dantán is hozzá fog szólni, ő a közös agrárpolitika reformjának volt a jelentéstevője, és a közös piactervezés rendelettel is sokat foglalkozott. Emögé odaállt a tanács többsége és a bizottság is. Most még a parlamentnek kell bizonyos módosításokat végigvinni, hiszen a kínálat befolyásolása plusz eszközöket követel meg, és ez lehetővé tenné a termelők számára, hogy jobban kezelni tudják a, a nagy áringadozásokat, és egyre több áringadozás lesz, és egy ilyen nagyobb nyomás nehezedik a tej árára. Éppen ezért eh, nagyon fontos a parlament javaslatainak a megvalósítása. Izgalommal várjuk, hogy a szakértők eh, még eh, mit tudnának majd elmondani számukra. Úgy tűnik, hogy időközben elkezdett működni a technika, és a PowerPoint prezentációt is meghallgathatjuk. Ula Alonso asszony kap tehát szót. nagy szerencséje van, hiszen eh, már most is egy perc helyett három percet beszélt, és eh, majd még egyszer ígértem, hogy fog kapni három percet. Hát ez tényleg nagyon nagy szerencse. Most pedig Alonso asszonyé a szó. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök. Egy európai régiót egy olyan régiót képviselek, ahol nagyon jelentős a tejtermelés. Szeretnék önöknek is bepillantást adni abba, hogy a tej eh, csomag hogyan működik ebben a régióban, Galíciában, Spanyolországban. arról az időszakról fogok beszélni, amikor ez a tejcsomag érvényben lesz, és utána majd eh, beszámolok arról is, hogy már most eh, milyen rendelkezéseket érvényesítenünk. Itt látják Galíciát a térképen, az ibériai eh, félszigeten. Ez Európában az egyik legnagyobb eh, tejtermelő régió. És látják az Eurostat eh, információit, illetve az Európai Bizottság adatait. Ez az a régió, ahol egész Spanyolországban a legtöbb tejet termelik és ez a legnagyobb népsűrűséggel rendelkező régió is Spanyolországban. A tejtermelékek 56%-a Galíciában kerül realitásra, és a teljes volumen 38%-a származik Galíciából. A tej csomag Galíciában. Ugye itt először is a kötelező szerződéseket írja elő a e, tejcsomag, a, emellett a tejcsomag szabályozza azt is, hogy a termelők, illetve a feldolgozók, a felvevők milyen szerződéses kapcsolatokat, milyen tárgyalási mechanizmusokat építsenek ki, és az egész termékpályán és az egész teljágazatban is biztosítani kell mindenek előtt a transzparenciát, a szerződéses kapcsolatokban is. A tejcsomag Galiciában elérte a célját, jól működött, de hát azért persze mindenhol még lehet mindenen javítani. Galiciában ez a helyzet, hogy a szerződéses kapcsolat adatok tekintetében azt mondhatjuk, hogy mindenképpen szükség van szerződése minimum egy évre vonatkozóan a nyers tej felvásárlását, tehát szerződésekkel biztosítani, ahogyan ezt az EU is előírja. Spanyolországban az ágazat a vertikális integráció minden elemét szabályozzuk, a termestől kezdve egészen az értékesítésig. Vannak más struktúrák is más országokban, vagy régióban, szövetkezetek, stb., de mi az alapvető három elemmel foglalkozunk. A tejtermelők eh, Galiciában nem tömörülnek, nem, nem egységesek, eh, egyéni gazdák, eh, egyéni tejüzemek működnek alapvetően, ezért a szövetkezésen még dolgozni kell. A felvásárló, feldolgozó üzemek is elég fragmentáltan működnek, itt is elég sok a nehézség az értékesítéssel. És éppen ezért Spanyolországban ennyire gyenge az egész termelő ágazat. A szerződések időtartama egy nagyon lényeges elem. Azt fogjuk javasolni, hogy minden szereplő, az ellátási lánc minden szereplőjére vonatkozzon a szerződés, a kötelező szerződés kötés megfelelő időtartammal. Ez nagyon fontos, hiszen a termelők kell, hogy jó alkupozícióban legyenek, amikor kitárgyalják a szerződést a felvevő üzemmel, 35 eh, százaléka a feldolgozó üzemeknek eh, nem eh, látja jól a, szerepét, nem tartja be a követelményeket. Mind a szerződés minden, illetve az ellátási lánc, a terüpályán minden elemével szükség van a szerződésekre, a szerződéses kapcsolatokra. Ami a szerződések felmondását illeti, hogyha felmondják időlet a szerződést, az is alássa a szerződéses kapcsolatok stabilitását. A tejárak nem rögzítettek Galíciában, ugyanis nem lehet igazából hosszú távú szerződéseket, megbízható szerződéseket megkötni a termelőknek. A tejcsomag megvalósítása Galíciában hogyan is néz ki a szakmaközi szervezetek szerepe. Az INLAK nevű szervezet az értékesítésben nem kap képviseletet. Mi jónak tartanánk, hogyha az ellátási lánc minden tagja az asztalnál ülne, amikor a tárgyalások zajlanak az a véleményünk, hogy az Európai Tej Megfigyelő Központ fontos szerepet játszhatna ebben is, hiszen a termelés, a feldolgozás, az egész vertikális integráció ilyen módon kapna egyfajta felügyeletet és nem csak állami szinten lennének adatok, információk, hanem regionális szinten is. Galícia azt javasolja, hogy az árakra és a mennyiségre vonatkozó adatokat nyilvánosságra kelljen hozni, hogy a NAT2 adatokat is kötelező legyen közzétenni, és a standard tejre vonatkozó adatok is legyenek nyilvánosak. ami a termelők és a feldolgozók kapcsolatát illeti. Ahogyan az előbb is utaltam már erre, az a véleményünk, hogy jobban kéne a struktúrákat át kéne gondolni, ugyanis sok része ennek az ágazatnak nem szabályozott, csak a tej egy kis része kerül szövetkezetekhez, vagy közös értékesítésre. Ezért mindenképpen javítani kell Galíciában az együttműködést, a gazdák között. Tudjuk, hogy a termelők jelentik a leggyengébb láncszemet, ezért mindenek előtt az ő helyzetüket kell erősíteni. Tehát egy év előtt is, mint, mint jeleztem, fel lehet bontani a szerződéseket. Ezt, ezt mindenképpen meg kell változtatni, mert ezzel bizonytalanítja a termelők helyzetét. Emellett meg kell azt is tiltani, hogy egy termelő olyan termelő szervezethez tartozon, amely képtelen az árakról tárgyalni a feldolgozókkal. Hát ez, ez egyetlenül a termelői szervezetek feladata kell, hogy legyen. A tejcsomag eh, nagyon hasznos egy olyan régióban, mint Galícia, de hát azért még sok mindenen kell javítani. Úgy gondoljuk, hogy most, amikor megszűnik a kvóta szabályozás, most kellene eh, lépni és javítani a helyzeten. Néhány előttem eh, szóló kitért más esetleges támogató mechanizmusokra, mint például a közvetlen eh, kifizetésekből folyosított támogatások, vagy vidékfejlesztési forrásokból folyosított eh, támogatások a termelőknek. Elnézést, most egy szlájddal vissza kell ugranom. Akkor folytatnám. Több jobbítást célzó javaslattal is találkoztunk már. Itt van az Európai Megfigyelő Megfigyelőközpont, a mennyiségekre, minőségre vonatkozó adatokat nyilvánosságra hoznák, hozni, hoznák. Göriciában a termelői a tömörült termelők által értékesített mennyiségekre vonatkozó adatokat is közzé kellene hozni. Az intervenciós árak kérdésével is foglalkozni kell. Nagyon fontos lenne, hogy a tejben mindenki nagyon fontos terméket lásson, és ez nem csak a láncnak egy eleme. Minden, a termelési lánc minden területén szerződéses kapcsolatokat kell létesíteni, és fontosnak tartanánk azt, hogy az energia és takarmány árak is csökkenjenek. Emellett biztosítani kellene azt, hogy a tej termékeket teljes értékű termékeknek tekintsék. Köszönöm szépen. A koordinátoroktól kérdezném, hogy ebben a részben ki kér szót. Ki az, aki a második részben? De szór. Kettő percet kapnak a koordinátorok, a többiek egyet. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a tejágazatban nagyon sok minden forog kockán. Munkahelyekről és környezetről is szó van és nyilvánvaló az, hogy a tejcsomag intézkedések kudarcot vallottak, ezt mindannyian tudjuk és látjuk, és látunk más országokból példát is. Például Svájcban láttuk, hogy a svájci intézkedéseknek megvoltak a következményei. Ezen el kell gondolkozni. Mi lesz tovább? Őszintén Személyesen azt mondanám, hogy elfogadhatatlan az, hogy az előbb a Kopa Kocsaka munkacsoportjának az elnöke arról beszélt, hogy itt lehetőségeket rejt magában ez a helyzet, és nem értem azt sem, amit az exportokra vonatkozóan elmondtak. Ha olyan sok lehetőségünk van, akkor nincs szükség az állami támogatás, állami intervencióra, illetve a exporttámogatásra. Akkor a termelést, a belső piacot kell megvizsgálni és gondoskodni arról, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusaink legyenek a termelők számára. Olyan árakat kell, olyan termelői árakra van szükség, amelyekből aztán megélhetnek a gazdák. Ezeken a dolgokon óvatosan, figyelmesen el kell gondolkoznunk. Az a döntés, hogy a termelési ellenőrzési mechanizmust megszüntetik, ezen el kell gondolkozni, és nézzük meg azt, hogy az Európai Unión belül hogyan tehetnénk dinamikus élénk ágazattá a teágazatot. Azért, hogy nagyon sok gazda továbbra is megélhessen ebből a vállalkozásból ne tegyük tönkre ezt az ágazatot. Nagyon-nagyon fontos ez. Köszönöm szépen, és gondolom folytatódik ez a vita. Köszönöm szépen, Hajzling úr. Igen, meglepett engem az, hogy milyen keveset beszélnek arról, hogy a piacon a mennyiség problémájával küzdünk, holott tényleg ezt kellene kordában tartani. A tejcsomag már a beterjesztésekor is kudarca volt ítélve, elég ha azt nézzük meg, hogy a termelők és a többi partner között milyen a viszony. A termelők nem tudnak a piacra hatást gyakorolni. A kopákocsékának mondom, hogy évekig azt mondták, hogy van remény a tejgazdák számára, a liberalizáció, ez önök is támogatták a tejkvota megszüntetését. Az, hogy itt most azt mondja, hogy ez az egész nem működik, és hogy mindennek újra az adófizető fizeti meg az árát, az durva. Ha ez, az egész nem működik, akkor el kell magyarázniuk, hogy az elmúlt években a Kopa Kocseka szakpolitikája vallott kudarcot. Tehát egy kicsit nagyobb őszintességre van szükség. Van elgondolás arra, hogy hogyan lehetne egyensúlyba hozni az ágazatot, de az, hogy adófizetők pénzéből az exportot támogatjuk, az a 20. század politikája volt, és ez nem megfelelő válasz a jelenlegi válságra. Ha itt közösen gondolkodunk, és nem veszük elő újra a kvótarendszert, viszont elbeszélgetünk arról, hogy hol a határ Európában, és hogy a piaci egyensúly hogyan állítható vissza, akkor a belső piacra kell összpontosítanunk, és nem az olyan emberek reménykedünk, mint Putyin, vagy pedig a kínai állam. Nézzünk körül az európai belső piacon, Úgyhogy inkább itt, és ne azt mondjuk, hogy Oroszországban vagy máshol van a remény, mert ez kudarcot vallott, és a jövőben is kudarcot fog majd vallani. Abinyó úr, igen, köszönöm szépen. Először is Mansell Raymondtól kérdeznék, tud-e példát mondani arra, hogy az export biztosítási rendszer hogyan fog működni? és Duncan Moonnak mondanám, hogy nagyon sajnálom, hogy ilyen csúnyán ö, megszakították a köz, ö, felszólalását. Ön azt mesélte, hogy mit tesz a gazdaságában azért, hogy piacot szerezhessen. Ön egész egyszerűen az igazságot mondta el, akit ez zavar, az ne jöjjön el ide. Nagyon csúnya járvány ütötte fel a fejét a gazdaságában. El tudná mondani, hogy milyen tünetekkel jelentkezett el? Ez azért, hogy a jelenlévők tudjanak erről. Másodszorban el tudná mondani azt, hogy akkor, amikor újra kezdte a tevékenységét, akkor másképp kellett-e az állatok tenyésztésével foglalkozni? Köszönöm szépen. Igen. Most a tagok következnek. Hans Garcia úr kap szót. Egy perc. Tessék. Köszönöm szépen. A néppártot képviselem. Nikoszon, úrral, eh, úrral együtt dolgozunk a, a véleményen. Említették, hogy milyen ö, helyzetben vannak a termelői szervezetek. Miért van az, hogy a termelőknek pusztán 30%-a tag az ilyesfajta termelői szervezetekben? Azért van ez így, mert nem tudják, hogy mit kell tenniük, vagy egész egyszerűen professzionalizmus hiánya ez. Az ön véleménye szerint mi lehet ennek az oka? Másodszorban. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kellene venni ezt a vitát, mely a rendszer megszűnéséről szól. Az intelligens, az okos vitatkozás céljából kérdezem meg, hogy a te ágazatot szeretnék-e megmenteni, vagy pedig a te ágazatot arra használják, hogy ö, állami szintű szakpolitikákat igazgassanak. Muito obrigado. Eu durante este mês participei no... Köszönöm szépen. Részt vettem a ö, munkacsoporti üléseken, ahol újra és újra a válságról beszéltünk. Elhangzott az, hogy a termelők nélkül nem lenne tehén tejünk, csak szója tejünk. A problémát nem rejthetjük véka alá, nem mondhatjuk azt, hogy a helyzet rózsaszín. Különböző feltételekről tettek említést, különböző feltételek között működnek a termelői szervezetek, illetve az értékesítés a termelők és a feldolgozók lánca nem működik megfelelő módon. Portugáliában sem. Portugáliában nagyon fontosak a, a szövetkezetek, ma is említették azt, hogy ezeket mindenképpen be kell vonni a láncba a feldolgozás és a termelés kapcsolatát kell jobban tisztázni. Ribero asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy április 1 gondunk lesz a termeléssel, Láthattuk, hogy az orosz exporttilalom mit eredményezett az Európai Unió teágazatára nézve. Mit tehetünk, hogy orvosoljuk a problémát? Különböző irányokról beszéltek. Néhányan beszéltek az exporttámogatásról. Az Európai Parlament ezt is megvizsgálja, és a nemzetközi megállapodásokat, illetve egyezményeket. Ez lehet az egyik megoldás. A másik az, hogy a belső piac felé forduljunk Nézzük meg például az iskola programot. Ha a belső piac felé fordulunk, ezt a megoldást választjuk, akkor ez nem kapcsol, nem e, ebben az esetben mindenképpen figyelembe kell vennünk az Európai unió belül a demográfiai változásokat is. A két kérdés nem függetleníthető egymástól meg kell néznünk azt is, hogy az ellátás mennyisége és minősége hogyan szabályozható az árak csökkenésénél is. Van egy kis gondunk, ha megnézzük a mennyiséget és a minőséget, voltak bizonyos késedelmek. Hogyan lehetne egységesebb értelmezést elérni Európában? Magovics úr, Köszönöm szépen. Arról beszéltek, hogy a tejkvótákat egykoron bevezették, aztán évtizedekig használták. De tudjuk azt, hogy ma más a helyzet, mint akkor volt, amikor a tejkvóták megszüntetését eldöntötték. Az ilyesfajta intézkedéseket jó előre el kell, elő kell készíteni. Én azt támogatom, amit a hosszú távú projektekkel kapcsolatban mondtak el, a termelők, illetve a tejfeldolgozók tekintetében, mert ha nem veszük ezt figyelembe, akkor a tejet már csak olyan területeken fogják megtermelni, mint amilyen területekről a spanyol kolléganő beszélt. Ha a helyzetre nem reagálunk, akkor a hátrányos helyzetben lévő régiók egyre nehezebb helyzetbe jutnak. Mindannyian tudjuk természetesen azt, hogy a nemzetközi vállalatok nagyon nagy befolyást teret nyernek. Nekünk a gazdáknak kell segítenünk. Hölgyeim és uraim! A brüsszeli technokraták nyertek a kvóták megszüntetésével de akkor, amikor döntöttek a kvóták megszüntetéséről, akkor még nem tudtuk, hogy ott lesz majd a 2008-9-es válság. A döntéskor úgy gondoltuk, hogy növekni, növekedni fog a feltörekvő piacokon a kereslet. De a jelenlegi geopolitikai helyzetek lehet, hogy helyzet azt jelentheti, hogy a saját állampolgáraink biztonságára kell gondolnunk és támogatnunk a mezőgazdaságot akkor, amikor a szőlőtelepítési jogok kapcsolatban a bizottság meghozta a döntést, tulajdonképpen ugyanígy járt el. Miért nem tartjuk továbbra is életben ezeket a kvótákat? Köszönöm szépen, Lazon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhányan támogatják a kvóták megszüntetését azért, mert úgy gondolják, hogy minimális veszélyeket rejt ez magában. Persze akkoriban, amikor a döntést meghozták, akkor még nem tudtuk, hogy közben válság lesz, illetve hogy bekövetkezik az, az orosz exporttilalom. Soha semmi sem biztos. A kvóták megszüntetése rendkívül aggasztja a termelőket, gazdákat, a Franciaországban évtizedek óta csökken a tejgazdaságok száma, most már 40%-kal kevesebb, és ez rekord. Az, én régiómban, ahol egy tejgazdaság, mely hatalmas gazdaság, teljesen át kell, hogy alakuljon, mi lesz akkor ilyen esetekben a kis gazdaságokkal bizonyos régiókban, hátrányos régiókban, fel Franciaországban. Az élelmiszer szempontjából szuverenitást szeretnénk elérni, megvalósítani. Hölgyeim és uraim, ha nagyon hosszan beszélnek, akkor mások nem, fog, nem kapnak szót. Rópe úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A különböző országokban különböző módokon néz ki a helyzet. Néhány országban jól működik a tejcsomag, néhány országban pedig nem. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságban nem rossz a helyzet, lehetnénk ezt példaképül, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, de néhány országban, mint például a balti országokban is, más a helyzet. Ha a visszatérítésről nem lennének intézkedések, vagy nem, lenne, nem létezne ez a mechanizmus, akkor nem lenne egyáltalán semmiféle kilátása a jövőre. A bizottság különböző javaslatokat tett, és az egyéb intézmények is, viszont a helyzet ezek ellenére rosszabbodik. Az üzemanyagok 30%-kal csökkentek, ez is egy jog. De ha az üzemanyagok csökkentek, akkor a, például a szupermarketekben az eladási ár miért nem csökken? Köszönöm szépen, elnök úr. Láttam, hogy az egyik nagy probléma, amely jelentkezik, az a feldolgozókkal kapcsolatos árral, vagy pedig szerződésekkel kapcsolatos problémákkal küzdenek. Megkérdezném, hogy egy olyan termelői szervezet, amely saját feldolgozást, feldolgozási üzemet nyitna, az vajon nem lehetne megoldás? mert ha nem találnánk egy ilyen megoldást, akkor lehet, hogy egész egyszerűen megszűnnek ezek a gazdaságok. Köszönöm szépen. Bové úr. Két évvel ezelőtt frakciónk a tejcsomag ellen szavazott. Itt az Európai Parlamentben ellene szavaztunk. Azért, mert mi már akkor tudtuk, hogy mi történik. Előre láttuk a helyzetet. Látjuk, hogy hogy neki a szerződések, az árak. Másodszorban semmit, de semmit nem tettek a volumen ö, ellenőrzéssel kapcsolatban, és ez nem is kapcsolódik sehogy az eladási árakhoz. Áprilisban éppen ezért nehéz helyzetbe jutunk, ezt mindenki tudja. A mutatók rendkívül ködösek, és nem is időszerűek, hogyha összehasonlítjuk, hogy nemzetközi szinten milyen mutatókkal dolgoznak. Meg kell határoznunk azt, hogy mikor beszélhetünk válsághelyzetről. Meg kell azt is beszélnünk, hogy milyen mutatókra van szükség, illetve átláthatóságra, és a harmadik a volument össze kell kapcsolni az eladási árakkal az Európai Parlament dokumentuma. Amennyiben nem lesz belőle bizottsági dokumentum, akkor az, amiről itt beszélünk, annak majd a gazdák fogják meginni a levét. Vikász úr. Köszönöm szépen. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kvóta rendszernek érvényben kellene maradnia régóta ezt gondoljuk. Néhány hónappal ezelőtt tehát úgy járhatnánk el, mint egy olyan kegyencel, egy olyan halára ítélt el, aki 37 év fogvatartás után mégis kegyelmet kapott. Megfelelő termelői jogokra van szükség az ország országokban azért, hogy az meg előzzük, hogy továbbra is zuhanjanak az árak, amikor csak a legerősebbek maradnak a piacon. A kicsi, a kis gazdaságok nehéz problémával küzdenek ebben a helyzetben. A parlamentben egy nyilatkozatot írtunk alá néhányan, jó lenne, ha ezt többen csatlakoznának. Ez a tejcsomag vajon nem visszalépés a történelemben? A kvótákat a veszélyek miatt hoztak, eh, hozták létre. Torabella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy gondolatot osztanék meg önökkel röviden. A bizottság vajon úgy gondolja, hogy még csak most közeledik a válság, vagy már ott vagyunk-e? Nálunk országomban úgy döntöttek, hogy 25 centet fognak a tejért fizetni. Ha szeretnénk felvenni a versenyt más piacokkal, akkor ez elfogadhatatlan. A fejlesztési politika, valamint a kap között következetesebb összefüggésre van szükség. Én csak a kanadai tejtanácsot ismerem, de kérdés az, hogy uniós szinten szeretnénk-e valami ilyesmit elérni? azért, hogy maga, az emberek legyenek az őrei a piacnak. Az, ami mostanáig volt, nem volt túl hatékony. A nagy érdekelt felek a világban csak, csökkentik a támogatást, mi viszont ezt nem tesszük meg. A közvetett támogatás pedig probléma lehet. Peti asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, az elején el kell mondanom, hogy mennyire sajnálom azt, hogy az új tagállamokból nem tudunk ma senkit sem meghallgatni. Nagyon jó lett volna az új tagállamokból is elmondják néhányan a tapasztalatukat, hogy meghallgassuk, hogy a tejcsomag végrehajtása milyen nehézségekbe ütközik ott a tejcsomag esetében. Nem jó az, hogy a kicsiket a nagyokkal kötjük össze. A tejtermelés ilyen szempontból nem lehet verseny. Egy olyan verseny, melyben pi- ö, piaci sztenderdekre alapoznak. A tejtermelők nem szövetkezetek vagy nagy vállalatok röviden vázolnám a horvát helyzetet. Országszinten nem termelünk elég tejet, de ennek ellenére az ár jó, az import tej ö, tönkreteszi a tej árát. Raymond úrhoz lenne egy kérdésem. Az Európai Unió szintjén a Kopakocsékával együtt lehetne egy olyan magatartási kódexet javasolni, melynek értelmében a kis termelőket védenék. És közben az árak is alacsonyak maradnak. Andrió úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden lenne néhány kérdésem. Itt utalnék arra, amit Tarabella úr is elmondott. Az ön véleménye szerint a szétválasztás mit jelenthet, főleg a hátrányos helyzetű régiókban, ami pedig a válsághelyzetben alkalmazott mechanizmusokat illeti, jó lenne tudni, hogy ön mit, önnek mi a véleménye a kontraciklikus intézkedésekről olyan nehéz helyzetben, időkben, mint ma. A tárolásnál a volumenen kellene növelni? Ehhez a kérdéshez hogyan áll? Továbbá kérdés, hogy az amerikai piacból tanulhatnánk-e. Kati igazgató úr kapja meg a szót 5 percre, és a második rész után önök is újra megkapják a szót. Örülök, hogy itt lehetnek. Mr. Chairman and... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden reagáljak az elhangzottakra és az előadásokra. Egy nagyon érdekes és épp időben érkezett meghallgatáson vagyunk. Úgy gondolom, és üdvözlöm magát a tényt is, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Az Európai Bizottság nagyon is tisztában van a tejpiaci helyzettel és azzal, hogy változnak a dolgok. Úgyhogy ez pont egy kedvező alkalom arra, hogy megvitassuk ezt a témát, és meghallgassuk a szakértőket. A dolgok változnak, miért? Mert a kvóták 30 éves fennállás után eltűnnek. 2003-ban született a döntés a kvóták felszámolásáról, és az ezt követő reformok mind-mind megerősítették ezt a döntést. Egy dolgot azonban nem láttunk előre, ezt készségesen elismerem, nem tudtuk, sem akkor, sem 2014 elején nem tudtuk még, hogy az árak nagyon gyorsan csökkenni fognak. Ez meglepett bennünket, és a bizottság nem látta kettő között a kapcsolatot. A kvóta évek alatt is voltak tej ágazati krízisek, 2009-et például többen is említették a teremben, úgyhogy a kvóta, mint olyan, nem igazán tudta megvédeni a termelőket az ár volatilitásától, ugyanakkor azonban készségesen elismerem azt, hogy igenis aggasztó az, hogy csökkennek az árak a kvóták, el, a kvóta eltűnésével párhuzamosan. Az árak csökkentek, Adataink szerint kilónként 34 cent, illetve elnézést, javítja magát az előadó, 2013-ban 40, 40 centtel csökkent az ár, illetve 2014 végén 37 centtel, ez mindenek előtt a világpiaci változásokra vezethető vissza, ahogyan elhangzott, illetve arra, hogy az EU-s termelés is kb. 5%-kal növekedett. Mindezt felerősítette az orosz embargó, amely nyilvánvalóan nem segít a helyzeten. Ennek tükrében fontos látni azt is, és ebben egyetértek néhány felszólalóval, hogy a hosszú távú kilátások a tejágazat számára az EU-ban nagyon jók. Nem csak az bizottság gondolja így, hanem a FAO, a Világbank és sok más egyéb szereplő is így gondolja. Ami a tejágazati csomagot illeti, és most eh, Nicholson úr nagyon jó bevezetőjére reagálnék. Mit tegyünk a válság kapcsán, mit tudunk tenni? Hát a tejágazati csomag épp egy ilyenfajta reakció vagy válaszadás lett volna arra, hogy változik a helyzet, és hogy a termelők jobban kivannak téve a piaci volatilitásnak. Kisebb szabályozás, több volatilitás és több szabadság, mozgástér a szereplők számára a döntéshozatalban. Jó eredményeket hozott a csomag? Azt hiszem, a jelentésből kiderül, hogy nem vagyunk túl elégedettek a csomaggal. Mindenki megkapta a számadatokat, és Aranza Sánchez asszonyra reagálva. Szeretném felvetni, hogy vajon miért nem éltek az újonnan megteremtett eszközökkel. Nem régiben még igen magasak voltak az árak a tájágazalban, ezt láthattuk, ezért a szer, az önszerveződés ösztönzése nem volt annyira jelen, vagy az önszerveződésre való irányultság nem volt olyan erős. Most azonban ez lenne a legfőbb reakció, illetve lehető, megoldási lehetőség. Sok más kezdeményezés is nyilván rendelkezésre áll, amelyeket mind-mind útjukra fogunk indítani a helyzet orvoslására. Még két egyéb dolgot szeretnék említeni. Mennyire hasznos a tejpiaci megfigyelő központ? Mi együttműködünk minden érdekelt féllel, és ezzel a szervezettel is, hogy a lehető legtöbb adat rendelkezésre álljon, és naprakész adatok álljanak rendelkezésre amelyek, amely adatok alapján a különböző szereplők meghozhatják a döntéseiket, és a közvetlen kifizetések még mindig jelen vannak a tejágazatban is, és az összekapcsolt támogatás is még mindig eh, rendelkezésre áll. Nem sokára egyébként visszatérünk majd egy jelentéssel arra, hogy a tagállamok mennyiben ültették át a csomagot. 28-ból 18 tagállam egyébként kifejezetten támogatásokat nyújt a tejágazat számára is. És végezetül a vidékfejlesztési programon belül is vannak források, amelyekkel segíteni tudunk a termelőknek ebben a nagyon nehéz helyzetben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Fontos látnunk azt, hogy akkor is volt válság, amikor a kvóták még érvényben voltak, mindannyian tudtuk, hogy a kvóták előbb-utóbb ki fognak futni. Most azonban felvetődik a kérdés, hogyan tudjuk a szállítási láncot megerősíteni, hogyan, milyen eszközöket tudunk e cél elérésére bevetni. Most pedig Raymond úr kapja meg a szót, de kérem, két percben foglalja össze mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy gyors választ adnék. Azt hiszem, hogy a hitelgaranciáról van szó. Én, so, én soha nem kértem ilyet, szerintem erre csak igazi, sürgősségi helyzetben lenne szükség, illetve vészhelyzetben lenne szükség. Az usa hasonló eszközre lenne szükség, ahol hitel biztosításra adnak lehetőséget, nagyon változékony a helyzet, vannak olyan országok, amelyek több terméket szeretnének felvásárolni, van, ahol kevesebbet, nagyon gyorsan változik a helyzet. Egyfajta garanciára lenne szükség, amely lehetővé teszi az új piacokon való megjelenést. Erről beszéltünk, ez lenne a fontos a számunkra. Jelen pillanatban export visszatérítéseket nem szeretnénk, de a, a Kopa Kozsega munkacsoportján belül ezt egyébként is meg kell vitatni. Ami a kvótákat illeti, hát 30 évig voltak ezek érvényben, ahogyan az elnök úr is említette. Fontos, hogy egy diverzifikált ágazatunk legyen, amely fejlődőképes és fejlődni akar. Az elmúlt 30 évben is voltak válságok, Katasztrofális válságokat éltem meg 2009-ben, 2012-ben és több ízben előtt, az előtt is, úgyhogy a tejkvóta nyilvánvalóan nem gyógyír minden problémára. Vannak olyan lehetőségek, amelyeket meg kell ragadnunk a válságok megelőzésére és kezelésére. Fontos, hogy egy növekvő ágazatunk legyen, máskülönben nem lesznek beruházások ebben az ágazatban. Egy stagnáló ágazatban nyilvánvalóan senki nem akar beruházni. Ebbe az irányba kell haladnunk, de azt is látnunk kell, hogy 5%-kal nőtt az elmúlt 12 hónapban a termelés Európában, az orosz embargó 2%-ba került ebből az 5%-ból, úgyhogy vannak problémák, amelyek megoldásra várnak. Köszönöm. elnök. Világbe Szeván asszony kap most szót, parancsoljon. Köszönöm. Teljesen világos, hogy egy ár orientált politika a vesztünk lenne, ezért szerintem mindenek előtt a fogyasztók generált a keresletre kell összpontosítanunk. Ez kell, hogy legyen egyfajta orientációs pont. Fontos, hogy a termelők fenntartható módon termeljenek. Nem engedhetjük meg, hogy túl nagy mennyiségben termeljenek a termelők, és egy olyan helyzet álljon elő, ahol a politikának támogatást kell nyújtania, annak érdekében, hogy harmadik országokban lehessen eladni a megtermelt felesleget. Szerintem ezt a politikát felül kell vizsgálni, főként ami a mennyiségi kérdést illeti. Meghallgatva az előadókat, az az érzésem, hogy mindenek előtt a mennyiséggel, és ebből kifolyólag az árakkal is gond van. Ez a fajta dinamika azt eredményezi, hogy több ezer termelőt kizsákmányolnak az Európai Unió különböző tagállamaiban méltányosabb és fenntarthatóbb rendszerre van szükség. Beszéltünk az intenzív termelésről is, de ez nitrát terheléshez vezethet, egészségügyi problémákat vethet fel. Nemrégiben hallhattunk arról, hogy Európában évente 25 ezeren halnak meg az antibiotikum rezisztencia miatt, és amiatt, hogy a mezőgazdasági ágazatokban túlzott mértékben használják az antibiotikumokat. Ha megnézzük, hogy a lakosság körében milyen más problémák adódnak, gondoljunk a laktózérzékenységre, a különböző allergiákra és hasonlókra, akkor azt hiszem nagyon fontos, hogy elkezdjünk beszélni a munkahelyekről, a talaj minőségének fenntartásáról és hasonló kérdésekről. Az Európai Parlament nek végre az igazi minőséggel kapcsolatos kérdésekről kell beszélnie és tanácskoznia. Mónur arra kérdésre reagálva, hogy milyen konkrét tapasztalataim vannak termelőként, gyakorlatilag egy nagyon súlyos fertőzés sújtotta az állományt az én gazdaságomban, hogyha ilyesmi sújtaná széles körben a gazdákat az EU több tagállamában, akkor nem arról beszélgetnénk, hogy mit tegyünk a, a tejfölösleggel, a feleslegesen megtermelt tejjel, hanem hogy egyáltalán honnan biztosítsunk tejet, illetve a tejellátást hogyan biztosítsuk. Nagyon szerencsés vagyok, mert egy szerződést kötöttem egy felvásárlóval, aki némileg jobb árat biztosít a számomra, hogyha az ő igényeinek megfelelően termelek. A képviselőasszony nagyon felháborodott a különböző márkanevek említésén, de a márkanevek fontos szerepet játszhatnak a fogyasztók érdeklődésének felkeltésében, a tejet népszerűsíteni kell, a különböző tejtermékek népszerűsítésére van, szükség van, Valamiféle promócióra van szükség a felvásárlók részéről és a végfelhasználók felé. Nem elég mm, arra várni, hogy a probléma majd megoldódik magától, tenni kell valaminek, valamit annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon. Elnök, köszönöm szépen. Végül Ola Alonso asszony kap szót, és szeretném a következő kör szakértőit megkérni, hogy készüljenek fel előadásait megtartására. Ula Alonso asszony, két perce van. Lo que quería comentar yo... Eh... Köszönöm. A következőket szeretném elmondani. A galiciai tájpolitika regionális felelőseként szeretném elismételni azt, amit korábban is mondtam, az intervenciós árak csökkentek. Galícia és az ibériai félsziget más területein is, és Európa más országaiban is azt láthatjuk, hogy a tejárak nagyon erősen ingadoznak, ez természetesen külső tényezőkkel is összefügg, a világpiaci tényezők alakulásával is összefügg, de annak érdekében, hogy ezt az ingadozást megállítsak, az kell, hogy megerősítsük a tejágazati csomagot. Az ellátási lánc különböző szereplői közötti kapcsolatokat is kiegyensúlyozottabbá kell tenni, szemben az eddigiekkel. Elhangzott, hogy Spanyolországban kötelező a szerződéskötés, a nyers tej esetében egy éves, minimum egy éves kötés kötelező, mi pedig azt szeretnénk, hogy ezt kiterjesszék a feldolgozott tejre és egészen a kereskedők láncolatba való bekapcsolódásáig. Így ez eh, mindenki számára előnyt biztosíthatna, és nem hárulna akkor a nyomás a termelőkre, hiszen ők hátrányos helyzetben vannak szemben a, fel, a feldolgozókkal és a kereskedőkkel. Hiszen a rendelkezések csak és kizárólag a nyers tejre vonatkoznak. Az ipar nyomása alatt a termelők hátrányos helyzetbe kerülnek. Mi azt kérjük, hogy a szerződések a lánc, egészét érintsék egészen a kereskedelembe hozatal, kereskedelmi forgalomba hozatalig, tehát ne csak a nyers tejre legyenek érvényesek. Galíciában a kvótarendszer sok esetben bevált. Számunkra nagyon fontosak a kvótarendszer megszüntével most a közvetlen támogatások, főként a nehéz helyzetben lévő régiók esetében. Itt a tejtermelő üzemek ennek a támogatásnak köszönhetően továbbra is megtérülő módon tudnak működni. Elnök, köszönöm szépen a szakértőinknek. Igazán nagyon jó előadásokat hallhatunk. Sajnálom, hogy korlátoznom kellett a felszólalási időt mind a szakértők, mind a képviselők esetében, de sajnos nincs korlátlan időnk. Most pedig kérem a második rész szakértőit, hogy foglaljanak helyet. megragadnám az alkalmat, és tennék egy rövid megjegyzést. Dorfman úr jelentése, illetve az én jelentésem és sok más egyéb kolléga jelentése is azt mutatja, hogy kiemelt támogatásra van szükség a kis termelők esetében, főként azokon a területeken, ahol nagyon nehezek a körülmények, például a hegyvidéki területeken. Itt elengedhetetlen a támogatás. És aztán itt van a belső piac jelentette probléma is, túl kevés a támogató intézkedés, a tejfogyasztást nem ösztönözzük eléggé, és a tejfogyasztás még mindig igen alacsony mértékű. Felhasználtam a rendelkezésre álló időt, amíg megvártuk, hogy a szakértők helyet foglaljanak, most pedig megérkeztek előadóink, úgyhogy rátérhetünk a második részre. Ludwig Teufsen kap elősőként Szotaböttingeni Egyetemről érkezett hozzánk Németországból. Egy professzor számára minden bizonyal nagyon rövid a 10 perc, de hát sajnos ezek a mai szabályaink, úgyhogy professzor úr 10 perc ellenrendelkezésére parancsoljon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Arra kértek, hogy szóljak néhány szót arról, hogy a kvóta kifutása után milyen forgatókönyv megvalósulása várható, mik a lehetőségek, mik a veszélyek, hogyan alakulhat majd a tejtermelés a hátrányos helyzetű régiókban, illetve hogyan lehet az egyes esetlegesen bekövetkező válságokat kezelni. A kvóta utáni időszak forgatókönyvére vonatkozólag már sok minden elhangzott. Úgy gondolom, hogy a tejpiaci helyzet továbbra is igen jó az árak alakulásától függetlenül, ugyanis a változó körülmények továbbra is ebbe az irányba hatnak, a globális piaca a tejnek és a tejtermékeknek továbbra is növekedni fog várhatóan. Ezért a termelők eddig is könnyen hitelhez juthattak a gazdaságaik finanszírozásához, és ez a jövőben is várhatóan így marad. Hogy a helyzet miért van átalakulóban, arról már sokat hallhattunk. Kelet-Ázsiában gazdasági növekedést tapasztalhatunk, itt van az orosz válság, Európa egyes részein csökken a növekedés. Európában azt láthatjuk, hogy főként azok az országok, amelyek az elmúlt évek során a kvóta alatt termeltek, mindenek előtt a magas árak miatt, most igencsak kibővítették a termelési tevékenységüket. Ehhez hozzájön az is, hogy más országok is növelték a termelést az elmúlt években, ez azt jelenti, hogy a piacon igen nagy a kínálat. A mezőgazdasági piacokra általában igaz, nem csak a tejpiacokra, hogy a mennyiség kis változása is igen nagy áringadozást eredményez, ugyanis a kereslet és a kínálat nagyon kevésé rugalmasan reagál a változó körülményekre. A tejárak nagyon volatilisek ezért, ez, és felfelé és lefelé is igen nagy az ingadozás. A tejpiacon további nehezítő körülmény hogy az egész termelésnek relatív kis része, részét termelik exportra, kb. 7%-át, ezért igen, kicsik a nemzetközi piacok, és itt is nagyobb általában a volatilitása. Tej árak volatilitása, ezért a jövőben igen magas marad, ez összefügg az aktuális helyzet, kevésbé függ össze az aktuális helyzettel, a kvóta megszüntével, sokkal inkább egy általános, a mezőgazdasági piacokra jellemző jelenségről van szó. Összességében a harmadik országokba történő export, a nem EU országokba történő export lehetőségeket és veszélyeket is rejt. Lehetőségeket rejt azért, mert világszerte nő az igény a jó minőségű biztonságos tejtermékek iránt, ezek a termékek a jövőben is nagy részt az EU-ból fognak származni, itt fogják előállítani őket. Ezen felül az export esetében gyakran megfeledkeznek erről, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy elkerüljük, hogy az EU-s termelők nagy részének le, kell mond, le kelljen mondani eddigi tevékenységéről, fel kelljen hagyni azzal, hiszen többet ter, jóval többet termelünk, mint amennyit a belső piac fel tud venni, ezért exportálnunk kell a nem EU-s országokba is. Nyilvánvalóan vannak veszélyek is, az árvolatilitás mellett az árfolyam ingadozások, a nem tarifális kereskedelmi korlátok és az embargó politika is ide sorolhatók. Különösen nagy nehézséget a volatilis árak a hátrányos helyzetű régiókban okoznak a termelőknek. Összességében azonban azt gondolom, hogy a tejtermelés stabilizálása szempontjából a kvótarendszer nem a megfelelő eszköz. Sok esetben nagyon nehéz lehet ezeken a területeken a tejtermelés fenntartása. Így módon a hátrányos helyzetű régiókban meg kellene inkább vizsgálni azt, hogy nem lennének-e más fajta termelési módozatok, amelyek talán jobban megfelelnének a régiók adottságainak. Ezen túlmenően, tekintettel a hátrányos helyzetű régiókra, utalnunk kell az agrárpolitika második pillérére is, amely megfelelő intézkedéseket irányoz el, és amelyet adott esetben talán erősíteni kell. A tej árak nagyon változékonyak, ez a jövőben is így lesz, azonban úgy gondolom, hogy ez nem elégséges érv egy protekcionista tejpiaci politika mellett, sokkal inkább arra szolgálhat ez az érve, hogy megmagyarázzuk vele, miért van szükség arra, hogy az egyéni termelők is kezeljék a fennálló kockázatot, és a különböző más egyéb kockázatok is kezelésre szorulnak, amelyek összefüggnek az árak összekapcsolódó kockázatokkal. Összességében nem gondolom azt, hogy az intervenciós ár túl alacsony, mint ahogyan oly sokan mondják, mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy egy jóval magasabb intervenciós ár nagyon nagy piaci torzulásokhoz vezetne, nagyon magas költségekkel függhet össze, és emellett növelné a E, az elraktározott tejtermék mennyiséget. Úgy gondolom, senki sem gondolja itt a teremben azt, hogy vissza kellene kívánkozni a 70-es és 80-as évek e, e, évekbe, amikor is hatalmas tej és vajhegyek halmozódtak fel. Ugyanakkor azonban a központi irányítás sem tartom jó megoldásnak, ezt sokan követelik. Ez egyfajta kvóta, ugyancsak egyfajta rendszernek felelne meg. A különböző országok tapasztalatai azt mutatják, hogy egy efféle megközelítés nagyon bürokratikus, rendkívül nehéz végrehajtani, megvalósítani, hiszen sok esetben nem állnak, nincsenek, nem állnak rendelkezésre a szükséges információk, illetve időben nem lehet rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat. Az ilyen jellegű elképzelések emellett nagyon költségesek, mert a piacról kivonandó mennyiségek sokkal nagyobbak, mint azt sokan előrejelzik, és az efféle rendszerek nem is eredményesek. Miért? Kanada példáján mutatnám ezt be, Kanadáról is beszéltek már többen. Kanadában több évtizede létezik egy kísérlet arra, hogy egy kínálat orientált módon irányítsák a tejpiacot. Ha megnézzük, hogy Kanadában mi történik, akkor azt láthatjuk, hogy a strukturális átalakulás a tejtermelésben Kanadában ugyanolyan gyorsan zajlott le, mint az USA-ban, ahol jóval liberálisabb tejpiaci politika érvényesül. Ezen túlmenően érdemes elgondolkodni azon is, hogy Kanada tejtermelése manapság a 60-as évek értékei alatt van, miközben az összes többi nagy tejtermelő ország és régió a világon növelte a termelését. Kanadában Kanada világpiaci részesedése a tejpiacon ezért 2000, eh, a 60-as évektől 2009-ig csök, jó, csökkent 2%-kal, miközben az USA világpiaci részesedése 6-ról 17%-ra növekedett 2000, 2006-ra. Eh, Bocsánat, 2009-re. Ugyanakkor Kanadában nagymértékben nőtt az importált tejtermék mennyiség, 1900 96-ban csak 8%-os arányról beszélt, beszélhetünk, miközben 2009-ben már 24%-os az import aránya. A kanadai tejpiaci politika sok nem kívánatos mellékhatással járt ezen felül. Az USA-ból történő sajtcsempészet például a 21. században, igen, van még ilyen, aztán sok ízben megpróbálták megkerülni a különböző behozatali akadályokat más módon is, és számos kereskedelmi politikai konfliktusa is kialakult Kanadának más országokkal a tejpiaci politika miatt. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes lenne kialakítani egy biztonsági hálót egy esetleges válság esetére, ugyanakkor egy központi irányítás nem ész, mint olyan, nem észszerű és nem is lehet eredményes, véleményem szerint. Szeretnék most röviden még kitérni a TTIP-re, hiszen eh, ezt a kérdést is nekünk szegezték. Az eddigi szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon tüzetesen meg kell vizsgálni a piaci hatásokat, hiszen az egyes termékek védelmi szintjétől függ az, hogy mely ország számára hogy hoz egy megállapodás hasznot, és mely ország számára nem. Minden egyes termék esetében külön meg kell vizsgálni egy-egy ilyen megállapodás hasz, haszna, hasznát vagy hasznosságát, igaz ez a tejtermékekre is. A tejpiacok esetében én úgy gondolom, hogy a TTIP több hasznot hozna, mint amennyi kárt okozna, illetve több lehetőséget rejt, mint veszélyt az EU számára, úgy gondolom, az európai tejtermékek eh, piaca sokkal differenciáltabb, sokkal többféle tejtermékünk van itt Európában, ezért ez egy előny. Eh, emellett azonban továbbra is védeni kell a regionális tejtermékeket, hiszen ez egy előnye az európai tejtermelésnek, eh, és emellett az európai tejtermelésben érvényesülő magasabb standardokat, normákat szintén fenn kell tartanunk, és nem szabad lemondanunk ezekről a tárgyalások során. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, professzor úr. Szirta van Keimpema asszony kap most szót. Ő az Európai Tej Terméktanács alelnöke. Thank you és szeretnék még egyszer köszönetet mondani a professzor úrnak azért, hogy a hozzászólási utolsó részében ilyen optimistán nyilatkozott. Most pedig Keimpem asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy a tej ágazatról az Európai Tej Tanács is elmondhatja a véleményét. A e, szerződés 39. cikke a, nagyon pontosan írja le, hogy mi a kap feladata, biztosítani kell a az agrárközösségek számára a megfelelő életkörülményeket, stabilizálni a piacokat és garantálni a jövedelmeket. Ma, és már 2009-ben is, azonban a soft landing következtében azt láttuk, hogy túltermelése került sor, ami pontosan szembe megy ezekkel a célkitűzésekkel. További liberalizált recesszióval, és nem, nem sikerült elkerülni a súlyos kríziseket, válságokat a tejágazatban. Egy olyan eszközre van szükség, ami megvédi a termelőket az árak ingadozásától. Az Európai Uniónak van egy ilyen eszköze, amiket csak válságok idején aktiválnak de a jelenlegi politikából hiányzik mindenek előtt az a képesség, hogy felismerjük azt, hogy mikor van válság. Nincs definíciónk arra, hogy mi a válság. A tej árak sokak számára megfelelő paramétert jelentenek, de a termelési költségek, a nyereség és más indikátorok és fontos tényezők, piaci index az, amelyek alapján prognózisokat tudunk feláll, felállítani. Hogyha az index 100 százalék, akkor nincs szükség lépésre, akkor stabilak az árak. Hogyha a százas küszöb alá esnek az árak, akkor a költségeket nem lehet fedezni, és hogyha az árazuhanás túl nagy, akkor elindul a piaci stabilizációs program. Milyen három szakaszt különböztetünk meg? Az első a korai riasztás, ilyenkor a piaci index 7,5%-kal csökken, köröli riasztást ad ki, a megfigyelő központ megnyitják a magántárolást, ösztönző programokkal akarják a fogyasztást növelni, például az okos borjú, vagy az üszőknél a magasabb zsírtartalmú tejek program, stb. A második szakaszban 15%-os az index csökkentés, ilyenkor hivatalosan válságról beszélünk, már elindul a piaci felelősségi program, meghatározzák a referencia időszakot, csökkentik a kínálatot, legalább 5%-kal bónusz kap a termelés csökkentés, és kiletnek egyfajta piaci felelősségi adót azon üzemek számára, ahol növelik a termelést Hogyha több mint 25%-kal csökken a piacindex, index, akkor jön a kötelező csökkentési szakasz, 2-3%-kal egy meghatározott általában 6 hónapos időszakban kell csökkenteni a termelést. Hogyha ezek a körülmények megszűnnek, akkor lezártnak nyilvánítják a válságot. A, ezt követően a kötelezettségek önkéntes vállalások alakulnak át. Itt látják a, az ábrán, a kék az, az indexet jelenti, az index csökkenése három választ tesz lehet, lehetségesé, vagy valaki kevesen csökkenti a termelést, és akkor bónusz kap, vagy ha növeli a termelését, akkor büntetést fizet. Hogyha több az a termelő, aki úgy dönt, hogy csökkenti a e, tejtermelést, tehát ez ilyen módon megjutalmazzuk. E, beszélhetünk még egy szuper e, adóról is, és most látjuk már a piaci árakban, hogy a az árak elkezdenek felfelé menni, tehát ez az adóztatás egy nagyon jó eszköznek bizonyult. Néhány alapfeltételnek meg kell, hogy feleljön az MRP, a piaci felelősségi program. Tanácsos az EU szinten létrehozott megfigyelő központot egy hatékony központi felügyeleté alakítani. Ennek a monitorozó felügyeleti ügyinégségnek kötelező kritériumokat kell kidolgoznia, a döntéseket transzparens módon kell meghozni az index alapján, és ez lesz a döntéshozatal alapja. Ugyanúgy szükség van jogalapra, amelyet az egész EU-ban alkalmazni lehet, így lehet a programokat kötelezően végrehajtani az egész EU-ban. A mennyiséghez között intervenciót a termelők egyéni üzem szinten kell, hogy végrehajtsák a szennyező fizetel alapján. A válság idején az előállított tej mennyiséget hozzá lehet igazítani a piaci körülményekhez. Az szükséges tárolási költségeket, egyebeket is ehhez kell igazítani. Több adatra van szükség. A tejárak mindig pár hónapos készséggel állnak rendelkezésre, ezért több adatra van szükség, árjegyzések, határidős ügyletek, termelési költségek, tekintendő ilyennek, ezek adnak jelzéseket arra, hogy hogyan alakul a piac. Ez az eszköz sok más válságkezelő eszközzel szemben előnyösebb, mégpedig azért, mert meg lehet akadályozni a felvásárlási árak túlzott csökkenését. Kulcsfontosság az is, hogy itt arra alapul ez a koncepció, hogy megfelelő módon reagálnak a gazdák a piaci körülményekre. A jövőben a tej termelőknek folyamatosan figyelni kell, hogy hogyan változik a piac, és reagálniuk kell a piaci jelzésekre. Ez különösen igaz válságos időszakokra. A, e, ilyen magatartást csak akkor lehet e, biztosítani, hogyha az okozókkal felelősséget helyezzük előtérbe aki egy olyan helyzetben is növeli a termelést, amikor a kínálat nyilvánvalóan magasabb, mint a kereslet, piacellenes magatartásért meg kell büntetni az ilyen termelőket. És az úgynevezett potyautasok viselkedését is szabályozni kell. Minden ágazatot rontja az ő, ágazat esélyt rontja az ő tevékenységük. Piaci válság idején csökkenteni kell a termelést, így lehet a válságot hamar leküzdeni. Ez az egyetlen lehetséges út arra is, hogy a termelők önkéntes részvételét biztosítsuk. A termelőknek minden hónapban fizetni kell a számlákat, a banknak a kamatokat, stb. És eh, hogyha nagyon alacsony a kamat, akkor nincs lehetőség arra, hogy csökkentsék a termelést. Sőt, eh, eh, hogyha nem tudják kifizetni a számláikat, akkor csak a termelés növelésének a lehetősége biztosítja a likviditásukat. És ilyen módon nem tudnak alacsony árak esetén megfelelő jövedelmű szertelni. Ilyenkor a tejtermelőknek tehát nincs, ha nem kapnak kompenzációk eh, a Survival of the Fittest jegyében, akkor eh, nem tudják csökkenteni a termelésüket. A piaci felelősségi programok eh, ezért nagyon jók, és a rendelkezésre álló adatok a bizottságnál vannak, és akkor össze kell rakni ezeket, és akkor már is működhet az MRP program. A piaci felelősségi programot tehát úgy írhatjuk le, hogy ez egy rendkívül piacorientált eszköz, és tudom, hogy ez nagyon rövid, és, eh, és nagyon gyors eh, összefoglalás volt. Eh, itt van nálam néhány program, és mi az MB-nél nagyon örömmel bármikor, amikor önök ezt igénylik, részletesebb tájékoztatást is adunk önöknek. Köszönöm szépen. Most pedig David Zabin úré a szó. A United Dairy Farmers szövetkezetet képviseli. Hogyha készen áll arra, hogy megkezdi az előadását, akkor ezt már is megteheti illetve az elnök kiavítja önmagát, nem, még ön előtt Vincent Chatelier eh, úré a szó, aki eh, Franciaországból érkezett a Nemzeti Agronomiai Kutató Intézetet képviseli elnézést, hogy önt átugrottam az előbb. Merci. Merci, Président. Euh, la courte allocution que je... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid előadást szeretnék én is tartani, és eljutottam önökhöz egy hosszabb cikket azok számára, akiket érdekel a tejágazat helyzete Franciaországban, hiszen ez sok tekintetben aggályos. Először is röviden beszámolnék a tejágazat, a tejüzemek helyzetéről Franciaországban. A szabályozással, vagy szabályozás nélkül so, évente nagyon sok hát, gazdaságot kell bevonni szerkezet átalakítási intézkedésekbe, és mintegy 40 ezer gazdaság maradt csak talpon a szerkezet átalakítás után. Nagyon százalék szövetkezeti formában működik. 16 százalék a több mint száz tehenes tehenészet. És ezzel egyidejűleg egyre nagyobb különbségeket tapasztalunk a régiók között. Azaz nagyon nagy különbségek vannak az észak és dél, kelet és nyugat között a, vannak tejt, tehenészetek, ahol, ahol egyúttal szántóföldi növénytermesztés is folyik, másút ez nincs így, ez is befolyásolja az állat létszámot, és természetesen megint más helyzetben vannak a hátrányos helyzetű hegyi régiók. Különböző modelleket követnek a tejzemek. Ennek és az az oka, hogy a termelés különböző formáit eltérő módon kombinálják egymással, és hogyha például a hegyi területeken sajt termelés is van, ez, ez megint egy más kategória. Vannak nagyobb szövetkezetek, nagyobb vállalatok mellett kis termelő üzemek is működnek. Ezért, miután nagyon sokszínű a kép, a munkamódban is nagyon nagyok a különbségek. És a helyi gazdaságok pénzügyi helyzete, ezt a döntő tényező a következő években, a pénzügyi feltételek elég ígéretesek, ugyanis pozitív hatás sokat tapasztalunk, új növekedési lehetőségeket biztosítanak az alacsony kamatok a termelők számára, ezért nagyon sok gazdaság beruház a forrásokhoz való hozzáférés, hitelekhez való hozzáférés tekintetében különbséget kell tenni különböző támogatási formák között vannak cashflow, illetve készpénzes, vagy illetve egészen hosszú távú beruházásokat segítő támogatások. A gazdák, akik hisznek a, és bíznak a jövőben, most azért mégis úgy döntenek, hogy érdemes beruházni, készen állnak beruházni annak érdekében, hogy konszolidálják a gazdaságuk helyzetét. A bankok közötti nagy verseny pedig azt is eh, lehetővé teszi, hogy a gazdák eh, elég jó feltételeket tudnak eh, kiharcolni maguknak, és így hitelekhez jutnak viszonylag kedvező feltételek mellett. Sokszor sokszor bérelt földön zajlik a termelés, haszonbérleti struktúrák vagy formák is működnek, és ez megint csak színesíti a képet. A múltban elsősorban az intervenciós árak, illetve az export visszatérítések jelentették a leggyakrabban alkalmazott eszközöket. Én nem akarom most ezeket különösebben dicsérni, de azért mégis volt stabilizáló hatásuk. Hogyha most azt látjuk, hogy növelni kellene az árakat, ezt így helyben nem lehet, nem tudják megtenni a gazdák. Itt az intervenciós ár nagysága az, ami mérvadó, és ez befolyásolni fogja a tej ágazat jövőjét is. Az export árak csökkentek, de e, talán e, az embargó miatt azért megint egyfajta export szubvenciót lehetne adni. Nagyon nehéz teljes képet alkotni a helyzetről, ugyanis e, nem látjuk a tejcsomag összes elemét, még nem ismerjük egész pontosan. Az látszik, hogy a tejfogyasztói ára és a tejtermékek fogyasztói ára köz Franciaországban egészen más képet mutat sok tekintetben a termelési, termeléstől való, a támogatásokat ugye leválasztottuk a termeléstől, és ennek is sok hatása volt. A termelő szervezetek kiemelt szerepet kapnak a tej csomagban, ezért legyünk reálisak. Franciaországban összesen 40 hat ilyen termelői szervezet van, de ők összes rájuk esik, csak a termelésnek csak 17 százaléka jut rájuk. Progresszívan kell gondolkozni, és új lehetőségeket kell feltárni. Különböző adó rendszereinket is hozzá kell igazítani az agrárüzemek sajátos helyzetéhez, ez persze mindig tagállami jogkör az adók az új agrárpolitika eh, finanszírozásakor eh, látnunk kell azt is, eh, hogy a válság során váltak különösen láthatóvá a nagy különbségek és az eltérő igények. Hogyan reagáltak erre az országok? Én ugye Franciaországot ismerem a legjobban, sok nagyvonalú intézkedést tettek. A kap health check kapcsán is volt hat, kb. 6-8 év, amikor sok támogatást kaptak a hátrányos helyzetén, hegyvidéken élő tejtermelők de hát itt sok tekintetben párhuzamos támogatásokat is kaptak. Voltak olyan gazdaságok, ahol akár 100%-ot is elérte a támogatások mértéke, másrészt csak 50%-ot. Én most nem kívánok jobban kitélni a sajt előállítása. Há, inkább a hátrányos területű vidékekről mondanék még néhány szót. A közvetlen támogatások kapcsán lehet olyan rendszert is kialakítani, hogy csak a terület ből 52 hektárra adunk támogatást. A hegyi vidéken van még egy felújítási támogatás is, ami elég speciális. A minőségi, magas minőségű tej, termékek és sajt külföldi értékesítését mindenképpen támogatni lenne célszerű, mert túl keveset tudunk exportálni ezekből a kiváló termékekből fiatal gazdáknak nyújtott támogatásokat is növelni célszerű. Franciaországban a vidékeken az állattenyésztés együtt jár termeléssel. És nézzünk, foglalkozunk egy kicsit a külső dimenzióval. Nem lesz növekedés Franciaországban, hogyha nem tudjuk növelni az Európán kívüli exportot. Franciaországban a mérleg 10 éves stabil, vagy nem változott, nem tudtunk az elmúlt 10 évben új piacokat szerezni Európán kívül. Néhány harmadik országgal kapcsolatban javult a helyzet, és pozitív a kereskedelmi mérlegünk, például Kínát említeném, azután itt a francia tejterméknek Kínába irányuló exportja növekedett, tejet sovány tejport exportálunk elsősorban. Azután itt van Afrika, itt mindenek előtt tápszert, sesemő tápszert exportálunk, és sajtot. Több modell létezik, melyiket lenne célszerű előnyben részesítenünk, a szakirodalom számos modellt ismer. Még egyre szeretnék kitenni Új-Zélandra. Itt mindenfajta környezetvédelmi probléma nélkül 70 millió liter tejet állítanak elő, tehát meg kell néznünk, mint jó példát. Svájc is lehetne jó példa különösen Bretagne számára. Egy kicsi ország, ezért nehéz statisztikai adat adatokat mondani. Kis termelőknél 3,5 millió tonna a megfelelő szám. Kanada, itt ez, ugyanez a szám 8,7 millió tonna, viszont és végvégezetül az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban ezt hiszem nagyon nagy visszafogottságot kellene tanúsítanunk, hogyha arról szó, hogy mennyivel tud működni majd ez a garancia rendszer az USA-ban, az új Farm Bill kapcsán, arra számítanak, hogy jelentősen és gyorsan meg fog növekedni az export, de hát majd meglátjuk, hogy a gazdálkodók ezt hogyan tudják alkalmazni az új szabályokat elnök. Nagyon köszönöm. Nagyon ügyesen újra és újra jelezte, hogy hamarosan a előadásának végére fog érni, és így nagyon ügyesen azért sikerült túllépni a rendelkezésre időt, de most már mindegy, David Dobbin úrnak adom meg a szót, aki a United Dairy Farmers alelnöke parancsoljon. Uh, good afternoon. Uh, hi, man. Jó napot kívánok! Egy uh, tegazdasági szövetkezetnek vagyok az uh, igazgatója. Uh, egy milliárd euró, egy milliárd liter tejjel látnak el bennünket. A tej tanács határozza meg az árakat, és egyszerű a cél. A cél az, hogy profitot termeljünk a feldolgozói tevékenységünkből fenntartható ár mellett. Az Egyesült Királyságban több feldolgozó tevékenység van. Az egyik nagy feldolgozó főleg exportpiacokra dolgozik, emellett vannak kicsik, kis vállalatok a helyi piac számára nem a gazdaságok, hanem az egész ellátási lánc verseng egymással, és ezért hatékony gazdákra és hatékony feldolgozásra van szükség. Emellett pedig a beszállítókra is. Körülbelül egy negyed arányban friss tejet, emellett pedig sajtot, vajat termelünk felelő piacaink egy része közel-keleten, Észak-Afrikában, Kínában és távol-keleten van. Oroszországba is szállítottunk, de most már ez bezárult, ez a piac bezárult. Mindenképpen exportálnunk kell, mert a hazai piac rendkívül kicsi. Úgyhogy mi először a nagy piacokat, nagy nemzetközi piacokat keresők, bár az európai piacokon is ugyanaz az ár, 27 cent az ár, amelyen mi dolgozunk, de a gazdáinkat nagyon agasztja az árcsökkenés. Ha azt kérdezik, hogy miért is így néz ki az árszín, ha megnézzük a gazdák szövetségét, akkor láthatjuk, hogy különböző piacok árának a kosarában az ár alacsonyabb, mint amit mi fizetünk. A piaci ciklust főleg az ellátás és nem a kereslet határozza meg. Jelenleg megnövekedett a mennyiség, emellett az orosz piac bezárt, Kína pedig lelassult. Ha megnézzük az árvolatilitást, az Európai Unió piaci intézkedései előtt az árak stabilak voltak, aztán 2007-ben az export visszatérítések megszüntetésével 2007-ben nagyszerű ö, helyzet alakult ki, de utána összeomlott a piac. Maria Fisherból akkoriban azt mondta, hogy szükség van arra, hogy a válságban visszahozzuk ezeket az export visszatérítési intézkedéseket. 2009-ben így lehetett stabilizálni a rendkívül súlyos helyzetet. Az Európai Unió szakpolitikájában továbbra is ellenőrizni fogják az árat. Ha túlzott lesz a megtermelt mennyiség, az árak csökkenni fognak, és ezt érezni fogjuk. A tejgazdaságban a stabil árhoz mindenképpen az outputot kell ellenőrizni, és nem csak a keresletet bátorítani. Ha megnézzük az árakat, a múltban előfordulhatott az, hogy a külföldi termékek az Európai Uniós termékeknél olcsóbbak voltak. Akkor, amikor árvereseket szerveznek, akkor látjuk, hogy az árak transfere hogy alakul. Nem csak az áru tőzsde esetében nagyon gyorsan zajlanak ezek a jelenségek, mert átláthatóbb az, hogy pontosan miről szólnak az állnak. Jelenleg nagy a volatilitás veszélye. Az árak fogják az outputot meghatározni még gyorsabban, mint korábban. A szerződés jó, a gazdaságok számára, viszont veszély, hogy ez gátolja az ártranszfert, és lehet, hogy emiatt Na, és éppen ezért kell az outputot, és nem csak az árat ellenőrizni. A tejcsomag végrehajtásának az Egyesült Királyságban nem volt túl nagy hatása. Megvannak a szerződések, többnyire éves szerződéseket, ami a eredeti jelzéseket és földrajzi jelzéseket illeti, kevés változást hozott a csomag az Egyesült Királyság termékeire nézve. A lényeg az, hogy stabilizálódjon a piac. Bátorító látni, hogy a stabilizáció foka erősödött. Tudjuk, hogy a többlettermelés okozta a válságot. Egyrészt a jó idő miatt, másrészt pedig az azelőtti év árai miatt. Az elmúlt hónapban lelassult ez a folyamat, de továbbra is nagyon nagy a kínálat. Az Európai Unióba outputunk kb. 10%-át exportáljuk. Mindenképpen találnunk kell piacot az Európai Unión kívül. Exportálni kell, és ez azt jelenti, hogy versenyképességre van szükség, és megfelelő feldolgozásra, illetve árazásra. Az Egyesült Királyságban van egy másik probléma, az árfolyam az euró gyengesége miatt tovább fog zuhanni a tejára mert Európában a szerződésekben az árat euróban határozzák meg. Ha megnézzük itt az európai térképet, láthatjuk, hogy melyek azok az országok, amelyekbe szállítottunk. Tudjuk, hogy van egy sor olyan ország, amely növekedni fog, azért, mert azt mondták, hogy ez a terv, vagy pedig azért, mert már most is jól teljesítenek. Megnézzük ezeket az országokat, mondjuk Írország kapja a legnagyobb hírverést, de Németország is kis növekedéssel már többletet érnek majd el. Hogyan lehetne javítani a helyzeten? Az első dolog az, hogy átlátható és rendkívül hatékony piacunk legyen Európában, azért, hogy a gazdaságok meg, bármilyen piaci körülmény között igazságos áron értékesíthessék a termékeiket és emellett a kockázatokat is csökkenteni kell. Megvannak ennek a lehetőségei, de ez nagyon kezdeti. Széles körben támogatják és elismerik ezeket, és bíznak is benne a gazdák. Az orosz piac zárása tönkretette az európai sajtpiacot, még mindig felvevő piacot kell találnunk az európai sajt számára. Az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálni, hogy milyen új piacokat szerezhetnénk, vagy esetleg Kínával preferenciális megállapodást kell aláírnunk. Kínába exportálunk, de hátrányosabb helyzetben vagyunk ott Új-Zéland miatt. Olyan szerződésekre van szükség, amelyek nem csak a feldolgozókat és a gazdákat veszik figyelembe, hanem a nyersanyag beszállítóit is, és a végfelhasználókat. Az Egyesült Királyságban van egy ezzel foglalkozó testület, de nem nagy a hatásköre. Lehet, hogy az árvolatilitást megnövelő tényezőket kellene felszámolni. Végül, ami az intervenciós árat illeti, a vaj esetében ez létezik. Intervenció egyelőre nincs, de ez az ár meghatározó. Az intervenciós ár megnövelés a piaci árat fogja megnövelni, anélkül, hogy tényleges intervenció zajlott volna. Ami az usa illeti, ott nem az árat alakítják. Fentartható gazdaságot kell teremtenünk a jövőbeli generációk számára is. Ez úgy érhető el, hogyha mindenki együttműködik az ellátási láncban. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tartotta magát a megadott felszólási időhöz. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Most pedig Alfred Enderlének fogom megadni a szót Bajorországból. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy szakértői szempontból, valamint regionális szintű szervezet nevében mondhatok néhány szót. A Bajor Gazdasági Szövetségben és emellett a Rajna-alga, Schwab szövetkezetben is dolgozom. Itt ebben a szövetkezetben, szövetkezetben 40 gazdaság tag. Nagyon érdekes ez a modell, évtizedek óta dolgozik és bevált tehát mm, nem kell pusztán egy gazdaságot kiemelnem, vagy egy vállalatot kiemelnem, mert többet képviselek. Nagyon fontos vaj és sajt bőrzén dolgoznak a tagok, a, mi a tejcsomagot illeti érdekes gyakorlati megjegyzés, a védett eredet megjelölés Elnyerte az Algaier Emmentáler sajt. A mennyiséget jelenleg korlátozzák, ezt mondták a többiek is. Megpróbáltam valamit tenni, de meg kell állapítanom azt, hogy sem a feldolgozóknál, sem a szövetkezeteknél, sem pedig a gazdaságoknál nem létezik igény arra, hogy a kvóta rendszer megszűnése után előírják nekik a mennyiséget. Ez érdekes szemszög. Lehet, hogy ezt a nagyobb régiókban is érvényesíteni lehet. Nagyon örültem a meghívásnak. Egy hivatalos, írásos nyilatkozatot is megalkottam, remélhetőleg ezt a jelenlévők megkapták, én csak néhány szót szó, fogok itt szólni. Ami a termelést illeti, számolhatunk azzal, hogy a kvótarendszer kifutása után több termelésnek lehetünk tanulja, főleg ott, ahol már most is előteljes a kapacitás, és emellett ki kell indulnunk abból is, már a, tavaly is láthattuk, hogy a magas árak miatt hogy a magas árak zuhanni fognak. Ott, ahol nagy befektetések történtek az állattenyésztésbe, ott a tartalékokat kihasználták a vállalatok likviditásának megőrzése miatt, és tovább termelték a tejet, még akkor is, ha nagyon nagy vagy többlet mennyiség létezik a piacon. Rövid távon is csökkenni fognak a termelői árak, ezt mutatják a tendenciák, ezt figyeljük meg a nálunk a szövetségben is az elkövetkező negyed évben eh, is eh, létezik majd ez a nyomás. De ennek nem a kvótarendszer kifutásához van köze, hanem a piacok volatilitásához, és eh, azokhoz a problémákhoz, melyekről mások beszéltek, Oroszország, Kína, stb. Csatlakozom az előttem felszólalókhoz abban, hogy hosszú távon a tejpiacon pozitív fejleményeket is láthatunk. Ha ebből a piaci nyomásból indulunk ki, akkor ne csak néhány hónapra figyeljünk oda. Az elmúlt két évben nagyon jó és nagyon észszerű jelenségeket is tapasztalhattunk, és ezt is figyelembe kell vennünk a megfontolásainkban abból indulunk ki, hogyha az egyfőre ese jövedelem jobb, akkor a fogyasztási szokások is jobbá válnak, és akkor jók lesznek az értékesítési lehetőségek is. Az uniós beavatkozási lehetőség, az intervenció és a magántárolás fontos szerepet játszanak majd a jövőben is, és az a lehetőség, hogy különböző programokat lehessen elindítani a külön alap révén. A, főleg azon országokban, ahol nagy a nyomás az orosz tilalom miatt, célzott programokat lehet elindítani. Nyilván ezt nagyon gyorsan kell elindítani, megvalósítani. A válság alap eszközöket a saját költségvetésből kell kifizetni, nem lehet hogy a termelők a saját zsebükből állják ezt. Sokan beszéltek annak a lehetőségéről, hogy legyenek további biztosítási lehetőségek. Az a törzsdék, a bőrzék jó megoldást jelenthetnek. Tájékoztató kampányt kellene Európai Uniós szinten elindítani ezzel kapcsolatban. Raymond úr nyilatkozatához csatlakoznék az intervencióval kapcsolatban elmondottakhoz. Ha megnézzük Németországot, ott láthatjuk, hogy nagyon nagy a koncentráció, nagy vállalatok uralják a piac 80, kevés nagyvállalat uralja a piac 80 százalékát, az ilyen erőteljes koncentráció problémát jelent, és a német kartel hivatal és az unió is rendkívül bírálja ezt a helyzetet. Ez a fajta koncentráció azt eredményezte, hogy a közép méretű tejgazdaság ö, rossz helyzetbe kerül, és ezzel az árak is kevésbé kedvező módon alakulnak. Megfelelő politikai és kartai jogi intézkedésekre van szükség. A hátrányos régiók gazdaság értek el engem. A különböző, tehát az én területem, ahol a gazdaságom van, egy bizonyos szintkülönbséggel rendelkező terület, és éppen ezért tudom, hogy milyen problémákkal jelentkeznek a hátrányos régiók további kiegészítő szakpolitikai intézkedésekkel kell ezeket a problémákat leküzdeni. A jövedelem kombináció, jövedelmek ötvözése széles körű ezekben a régiókban a gazdasági realitás figyelme kell venni, a tanácsadás és a képzés során is, hogy a vállalatvezetők, a fiatal vállalatvezetők meg tudjanak felelni ezeknek a kihívásoknak. Néhány régióban nagyon kemény munkát kell végezniük a gazdáknak, és megjegyezném, hogy a bürokratikus terhek csökkentése rendkívül kívánatos lenne címszavakban a gyakorlati életben a borjaknál, a kis borjak nál nem tartható a befektetésekkel, illetve istálokkal kapcsolatos új szabályozás egész egyszerűen kiszállnak a vállalkozói tevékenységből azok, akik nem bírják ezt a ezeknek a befektetéseknek a finanszírozást. Az FFA irányelv is gondot jelentett a számunkra. Különböző átvetések léteznek itt, az agrár környezetvédelmi intézkedések esetében van néhány, amely kontraproduktív. A régiók számára végrehajtásban mozgástérre van szükség. A második pillér kifizetései is elengedhetetlenek a, a gazdálkodáshoz. Az első pillérben a szétválasztás is problémákhoz vezetett holott ezek a fizetések a védőháló részét képezik. Az USA-ba tötönő exportálást természetesen támogatjuk, de lényeg az, hogy a mi minőségi tendergyeinket betartsák. Németországban bebizonyosodott az, hogy a lakosság rendkívül kényesen reagál azokra a szabályokra, amelyek az eredet megjelöléssel kapcsolatosak. Ami a svájci modellt illeti, stb. stb. Hát egy egyben ezt nem vehetjük át a struktúrák sokfélesége miatt. Az Európai Unión belül a sokféleség a legnagyobb erősségünk, és ezt kell a jövőben is megpróbálnunk megőrizni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig a képviselők kérdezhetnek. Először is a koordinátorok kapnak szót, de szúr két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm az összes előadónak, aki ma felszólalt itt. Milyen tanulságot tudunk levonni az elhangzottakból, Nos hát, nincs egy egységes megoldás az összes tejtermék számára Európa egészére nézve. Én Bajorország képviselője vagyok. Kétszer annyi tejet termelünk, mint amennyire a bajor lakosságnak szüksége van. Hogyha csak a bajor piacra kellene korlátoznunk magunknak, akkor a termelők felének fel kellene hagyni a termeléssel. Egyetértek azzal, amit Enderle úr mondott, nem tudunk állami megoldást találni. Tarabella kollégát meghallgatva, 25 centes tejár mellett nos, nálunk a Tejtermelői Szövetkezet még decemberben több mint 73, illetve 37 centet fizetett, ezt se lehet szabályozni. 1995-ben pedig Németország déli részén volt egy nagy tejfeldolgozó üzem, amely a rossz vezetés miatt majdnem csődbe ment, most egy jó vezetősége van, újra talpra állt az üzem, és nagyon jól működik. Egy másik tejfeldolgozó üzem 95-ben nagyon jól működött, túl magas árakat fizetett, azonban nem volt versenyképes az elkövetkezendő években, és végül csődbe ment nem lehet állami szinten a rossz vezetés okozta károkat orvosolni, és hogyha most azt látjuk, hogy a jövő orientált termékekbe befektetnek a tejfeldolgozó üzemek, akkor azok biztosan továbbra is fent tudnak maradni a piacon, miközben azok, akik ezt nem teszik meg, el fognak tűnni. Emellett a sertés tenyésztők is mindig azt mondják, hogy nem szabad az államnak beavatkoznia, majd az, a piac szabályozza önmagát. Szerintem olyan eszközökre van szükség, amelyeket válsághelyzetben tudunk alkalmazni. Nem vagyok az intervenciós árnövelése mellett, de szerintem igenis kell, hogy legyenek, kell, hogy legyenek eszközeink arra az esetre, hogy a válság következik be. De Castro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Először is köszönöm szépen a szakértőknek az előadásokat. Kivált kép a második részben nagyon sok értékes gondolatot hallhattunk. Nikolson kollégát pedig minden bizonyal inspirálja mindaz, amit ma délután hallhattunk. Egy percben röviden összefoglalnám a gondolataimat. A tej ágazati csomag nem igazán bizonyult eredményesnek, az Agri szakbizottságban már többször is beszéltünk erről. Az ár ingadozást szerettük volna ezzel orvosolni, de egyetlen egy érdekes eszközt tartalmazott csupán az ágazati csomag, ez pedig a sajtermelésre vonatkozó eh, rendelkezés elhangzott az is, hogy ha Európában többet termelünk, akkor többet is kell exportálni oda, ahol nagyobb a kereslet. Meg kell állapítanunk azt, hogy a belső piacunk telített, nem szabad most új kvótákat bevezetni, az a lényeg, hogy versenyképesek legyünk, és tudjunk élni a piacokat. A lehetőségekkel, főként a harmadik országok beli piacokra gondolok itt. Ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk, de ha exportálni akarunk, és itt a harmadik országokba irányuló exportra gondolok, akkor fontos, hogy megfelelő módon irányítsuk a kínálatot is. Egy olyan ország, ahol 10%-kal többet termelnek, de ahol a 10%-os többlettermelést nem tudják eladni Európán kívülre, akkor mindennek kihatása van egy, a belső piac egészére is, mindenek előtt a kisebb vállalkozásokra, amelyek nem felelnek a kialakult helyzetért, aki adott esetben esetleg ugyanannyit termeltek folyamatosan termelni akarunk, de a tagállamok számára mégis rugalmasságot akarunk biztosítani, lehetőséget biztosítani arra, hogy ha szükségét látják, ösztönzőket alkalmazzanak, vagy korlátozzák a termelést. Hogyha valaki többet termel, akkor valamilyen megoldást kell erre találnia, de ezt jogalkotási javaslatként megfogalmazni, de szerintem ennek kell, ezt kell célul kitűznünk. Elnök, köszönöm szépen. Nos hát, a termelés önkéntes korlátozása kicsit olyan, mint az önfegyelem gyakorlása a felszólalási idő betartásában. Egy úr, öné a szó. Ennyi úr, öné a szó, parancsoljon. Elnök úr, én mindig betartom a játékszabályokat, és azt hiszem most a szabályok értelmében nem én vagyok soron, de hogyha annyira meg akarnak hallgatni, hát akkor felszólalok, elmondom a mondandómat. Nem meglepő módon az öldek nem akarnak meghallgatni. De a témára visszatérve, nagyon keveset tudok a European Milk Board szervezetről, de nagyon érdekelt az, ami elhangzott a hölgy részéről, én tojás termelő vagyok, és három évvel ezelőtt azzal a választási lehetőséggel szembesültem, hogy vagy csökkentem a termelésemet, és magasabb árat kapok, magasabb árat fizetnek nekem, vagy pedig ugyanúgy folytatom, hogy egy alacsonyabb áron tudom eladni a termékeimet. Hát így van ez. Nyomást gyakoroltunk a keresletre az eddigi lépéseinkkel, de nem tudom pontosan, hogy a European Milk Board hogyan működik, hány országban vannak jelen, hány termelőt képviselnek, hány literre rúg a termelők által előállított volumen. És az is érdekelne, hogy David Dobin mit tud mindenről. Ő egy szövetkezetet irányít, Önök mit gondolnak a javasolt rendelkezésekről, intézkedésekről? Köszönöm. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy már néhány éve részt veszek a tej problematikával kapcsolatos tanácskozásokon, eszmecseréken Európában, és azt látom, hogy éveken keresztül ugyanazokat az érveket sorakoztatjuk fel, amelyek igazolni hivatottak a változásokat Európában. Újra és újra azt hallhatjuk, hogy a liberalizáció által, amely 2006-ban következett be az USA-ban, világosá vált, hogy a kis termelők hogyan jártak, miközben a nagyüzemek, amelyek 8-tól 16 ezer tehénnel termelnek, rendkívüli módon terhelik a környezetüket, a talajt, szennyezik a levegőt, és emellett hatalmas nyomást gyakorolnak a kis termelőkre. El kell ismételnem, megint csak azt, amit már korábban is elmondtam, világosan meg kell határozni, hogy az Európai Unió mit szeretne a tej ágazatban elérni a jövőben. És még egy dolog, én nem hiszek az önkéntes vállalásokban, én a piac szabályozásában hiszek. A legutóbbi válság előtt magas szinten felmerült ez a gondolat, ugyanakkor azonban lemondtak róla, igen gyorsan, mert nem akarták a spekulánsoknak átengedni a terepet. És végül szeretném még azt is elmondani, hogy szerintem sértő az, ahogyan beszélünk ma ezekről a szerződésekről. Ami pedig a TTIP-et illeti, egy tanulmányt bocsátottak az Agriszak Bizottság rendelkezésére, amely világosan kimondja, hogy ez a megállapodás hátrányos helyzetbe hoz bennünket. A TTIP nem fog megoldást nyújtani a tejágazat számára. Lássunk tisztán, nekünk a magunk részéről kell elsősorban eldöntenünk, hogy mit is akarunk elérni a tejágazatban. Köszönöm. Hajzling úr? Csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Sok újat nem hallhattunk ma. Azok, akik mindig a piac liberalizálásáról beszélnek, most újra amellett érveltek azok pedig, akik a liberalizált piacokról beszélnek, mindig úgy gondolkodnak, hogy hát Európa továbbra is folyamatosan támogatni fogja a termelőket. Nem kis forrásokról van ugye szó. Az európai tejágazat csak ezért tud versenyképes lenni a globális piacokon, mert támogatjuk őket. Kérdés, hogy az európai tejágazat versenyképes lenne Új-Zélanddal és az USA-val szemben, hogyha nem támogatnánk azt. Enderle úr, ön azt mondta, hogy a német tejpiac egy csodálatos világ, ahol minden kiválóan működik, de hát akkor miért szállnak ki olyan sokan a tejtermelésből? Olyan csodálatos csak nem lehet a helyzet. Láthatja az ön régiójában is, hogy strukturális törés következhet be, adott esetben az elkövetkezendő években. Egyetlen egy szemét látok a szakértők között, aki komolyan elgondolkodott a jövő koncepcióján, esetleges forgatókönyvein, ez az EMB koncepciója. Nyilván nem lehet ezt az egy az egyben átültetni a gyakorlatba, de szerintem ez az egyetlen szervezet, amely elgondolkodott azon, hogyan lehet olyan modelleket létrehozni, amelyek a piac szabályozásában a jövőben számunkra mérvadók lehetnek. Úgyhogy köszönöm nekik, az összes többi résztvevő a liberalizációt éltette. Hát a végén a termelők fogják megsínyleni, hogyha teljesen liberalizáljuk a piacot, és csak a nagy eh, termelők, a nagy vállalatok fognak ebből nyereséget kovácsolni. Elnök, igen. Nem hallhattunk semmi újat, Denten úr következik. Köszönöm szépen. Nyolc szakértőt hallgathattunk meg ma délután. Sokan egyetértettek egymással, voltak eltérő vélemények is. Néhány megjegyzést fűznék ahhoz, ami ma elhangzott, illetve mindahhoz, ami az elmúlt hónapok során is felmerült a téma kapcsán. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének a felszólalását is egyébként, ugyanis az Európai Bizottság úgy tűnik most jobban tájékozódik, a decemberi teljárakat ismertették. Legutóbb három hónapos haladék következett be a tejárakkal kapcsolatos információcserében. Úgy tűnik most a Tejipari Megfigyelő Központ részéről jobb az információgyűjtés, Többször is elmondtam egyébként már korábban is, hogy ez az eszköz nagyon fontos a nyilvánosság szempontjából is, és fontos, hogy finomítsunk ezen, hogy mindenki követni tudja a tejárak alakulását. Az Európai Bizottság három hónappal ezelőtt elismerte, hogy az év elején válság körvonalazódik, minden piaci résztvevő ugyanezt mondja. Lehet, hogy ezt a válságot némileg enyhíteni lehetne, hiszen 5%-os árcsökkenést eredményezhet az, hogyha a termelésben 1-2%-os csökkenés következik be. Fontos, hogy ezt világosan lássuk. Emellett szeretném elmondani azt is, hogy fontosnak tartom, hogy válságidőkben beavatkozzunk, de a hosszú távú ártendenciák és az időszakos válság idején alkalmazott árirányítási eszközök között világos különbséget kell tennünk. Fontos, hogy a beavatkozás mindig csak rövid távú legyen, hogy válság esetén avatkozzunk be csupán a piac stabilizálására. Azt hiszem, ez az egyetlen lehetőségünk, hiszen máskülönben kollektíven fogunk elbukni mindannyian, Szere úr. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a mai résztvevőknek a sok értékes információt. Mindenek előtt azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik eh, Portugália különböző régióiból érkeztek ide ma hozzánk szakértőként. Szeretném elmondani, hogy kvóták nélkül, vagy kvótákkal együtt, akár így, akár úgy a tejágazat bizonyos régiókban mindig nehéz helyzetben lesz. Főként azokra a területekre gondolok, ahol eh, nincsenek igazán más termelési alternatívák, az Azori szigeteken például ez különösen igaz, ott a mezőgazdasági termelés 70%-át adja a tejtermelés. Tudjuk természetesen, hogy az értékteremtést növelnünk kell valamilyen módon, és próbálunk ebbe az irányba elmozdulni, de kérdés, hogy Európa hogyan bánik az ilyen területekkel. A tejkvóta kifutása a különböző régiókra különbözőképpen fog kihatni. Kérdés, hogy Európa hogyan kívánja kezelni ezt. Milyen mechanizmusokat kíván alkalmazni az Európai Bizottság, hogy az Európai Unió szintjén integráltan járjon el, és a különböző régiókat hogyan kívánja támogatni, amely régiók nagyon különböző adottságokkal rendelkeznek. Dodzasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Észak-Írország tejtermelői azt tapasztalták, hogy 2014 eleje óta drámaian csökkentek az árak, jelenleg kb. 22 penét kapnak literenként, ez kb. 26 cent, eurocent literenként, ez jóval alatta van a termelési költségeknek, és hatalmas nyomást gyakorol, főként a családi gazdaságokra, és főként azon progresszív gazdákra, akik sokat ruháztak be gazdaságuk működésébe. Sok nagyon hasznos, de főként rövid és középtávú fellépésre került sor. Ez azonban nem fogja az észak-ér gazdák cashflow problémáit megoldani, igaz az Európai Unió egészére is. Szeretném megkérdezni az összes szakértőt. Mondják el, hogy mely, mely az a legfontosabb közvetlenül alkalmazható intézkedés, amelyet támogatnunk kellene annak érdekében, hogy támogassuk vele a gazdákat, illetve stabilizáljuk a piacot. Emellett szeretném megkérni őket, mondják el, mit gondolnak, mi várható a kvóták utáni időszakban tavasszal, és ö, hogyan fog változni a tejtermelés a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a kínálatot a kereslethez kell igazítani, ezért szerintem mindig a világpiaci árhoz kell igazítani a tejárat, ha ezt nem tesszük meg, akkor fennáll a túltermelés veszélye. Ezért én nem igazán támogatom a magasabb intervenciós árat és az export megtérítéseket, szerintem ehelyett az Európai Unió versenyképességét kellene növelni. Támogatom továbbá határozottan a kvóták eltörlését is, ugyanis úgy gondolom, hogy ezzel hátrányos helyzetbe hozott bennünket a világpiacon. Egyetértek Sátelé úrral abban, hogy milyen eszközökre van szükség a versenyképesség növelésében, és Enderle úrral is teljesen egyetértek, hogy csökkenteni kell a bürokratikus terheket, például a Natura 2000 kapcsán. Van egy kérdésem Van Kempeme asszonyhoz, úrhoz is. Vajon előnyt vagy hátrányt jelent a megnövekedett termelés a világpiacokon? Köszönöm. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm a szakértőknek, hogy ilyen átfogó képet vázoltak elénk. Én a magam részéről sok nagyon hasznos konklúziót tudok levonni, és aktív tejtermelőként, aki 30 évig élt együtt a kvótával, most azt mondhatom, hogy örülök, hogy végre megszűnik. Nagyon sok pénzbe került ez nekünk termelőknek, csak azért, hogy továbbra is jogunk legyen tejet termelni hogyha óvni, védeni akarjuk a hátrányos helyzetű régiókat, akkor valamiféle politikai jelzésre van szükség a részünkről, és ennek megfelelő programokat és intézkedéseket is ki kell alakítanunk. A kvóta maga emellett sohasem korlátozta úgy gondolom a termelést, Két ké- konkrét kérdésem van a bizottsághoz. Először is a bizottság gondolkodik-e azon, hogy esetleg növeli az intervenciós árat, és hogyan szeretné az Európai Bizottság fenntartani a jogalapot annak érdekében, hogy a piaci megfigyelő központ továbbra is működni tudjon, és konkrét adatokat tudjon szolgáltatni. Elnök, Hojbuch asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok-sok elemzést hallhattunk arról, hogy mi változhatna esetleg. Szinte minden egyes előadásban hallhattunk a szerződések fontosságáról és az export fontosságáról, de hogyha megfelelő szerződéseket akarunk kötni, akkor csak akkor van erre lehetőség, hogyha a piac többé-kevésbé jól működik. Ebből is látszik, hogy a szerződések nem a probléma gyökerét orvosolják, hanem gyakorlatilag egyfajta bizonytalanság uralkodik. Aki a piac mellett érvel, annak lehetővé kell tennie egy megfelelő reakciót abban az, arra az esetre is, hogyha a kereslet nem megfelelő. Én is régóta vagyok tejtermelő, és én is régóta látom azt, hogy hogyan működik. Működtek az eddigi erőfeszítések. Miért bontakozik ki újabb és újabb válság a tejágazatban, amikor mindig az új piacokra törünk. Szerintem úgy tűnik, hogy rosszak az eszközök, rosszak az előrejelzések, az Európai Bizottság is nagyon mellé nyúlt az előrejelzésével, hát lehet, hogy nem a megfelelő kristálygömböt alkalmazzák, mert az EMB előrejelzései sokkal pontosabbak voltak. Köszönöm szépen, Schreier asszony. Köszönöm szépen. A Köszönöm szépen. Ami a holland teágazatot illeti, az export nagy mértékben megugrott, de közben csökkentek az árak. Most csak 30 cent. A gazdák eladják gazdaságaikat. Az, az ár csökken, viszont a fogyasztói árak változatlanok. Konkrét kérdésem lenne az első két felszólalóhoz. Nem arról van itt szó, hogy a szövetkezetekben a termelő szervezetekben, a, főleg a síkságon lévő vállalatokat támogatják. Másodszorban Szita asszony jól ismeri ezt a pontot. A Natura 2000-es helyet, helyszínek esetében nem csak Hollandiában, de egész Európában oda kell figyelni erre a helyzetre, tehát az idegenfogalmalomra is a síkságokon. Köszönöm. Pán Poszok Dorfman. Ja. Dorfman úr. Köszönöm. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy beszélt arról is, hogy milyen nehéz helyzetben vannak kedvezőtlen adottságú hegyi tejgazdaságok. Hogyha nőne az intervenciós ár, nos, ez nem csak hogy előnyös lenne, hanem inkább hátrányos. A magasabb intervenciós ár ugyanis a kedvező adottságú régiókban, miután biztonságos lenne az ár, további termelés növekedést eredményezne. És ez ártana a hegyi vidékeknek, hiszen most kvóták, korlátozások nélkül a, a többi terület kapna ösztönzést a termelésre. Még két dologra szeretnék utalni. Először is a hegyi hátrányos helyzetű gazdaságokat ugyanolyan helyzetbe kellene hozni, mint a kedvező adottságokat. Egyfajta belső konvergenciára lenne szükség. És most mindent megteszek annak érdekében, hogy ne legyen ilyen belső konvergencia. Nálunk az első pillérben hektáronként még mindig 300 euróval kevesebbet kap egy gazda, mint a síkterületen termelők, tehát nem ugyanez a helyzet a hegyvidéken, illetve a sík területen, az alföldön termelők között. El kellene gondolkozni azon, hogy nem, kellene, nem lenne egy szükség pozitív diszkriminációra a hegyi gazdálkodók esetében és hogyha ez nem az intervenciós árral kellene elérni, hanem hogy, hogyha támogatjuk a, mondjuk a feldolgozást a hegyi vidékeken, akkor talán ténylegesen jobban előnyösebb helyzetbe lehetne hozni az ottani gazdálkodókat, és erre szükségük is van. Megint asszony. Köszönöm, elnök úr egy megjegyzés, ami megütötte a filmet, a bizottságtól származott. Azt mondta, hogy őket nem lepi meg igazán, hogy csökkentek az év vége felé a tejárak. A bizottság meg tudna válaszolni a következő kérdést. A megítélésük szerint csak az okozta az árak csökkenését, hogy ugye csökkent a kereslet, meggyengült Kína, jött az orosz embargó, és a tej termelés 5%-os növekedése az Európai Unióban milyen szerepet játszott? Az Európai tej, Termék Tanács tart attól, hogy a hátsajta visszajönnek a kvóták. Amikor a kvótákat bevezetjük, akkor öt évben gondolkoztunk, És most olyan éveket élünk meg, ami korábban nem volt. Sok a kockázat, de sok a lehetőség is. A pódiumta részvevőjétől azt kérdezném, önök szerint most válságban élünk, ugyanis a bizottság szerint nem. Látnak önök lehetőségeket? Ugyanis mit gondolom, hogy valamennyien pessimisták leszünk, amikor csökkennek az árak tavaly, amikor magasak voltak az árak, senki nem volt pessimista. Talán valaki ezekkel a felvetésekkel is tudna foglalkozni. Vilgasz úr egy percben. Köszönöm. Még gondolom, hogy ez a vita azért szem ellentmond annak a termelési modellnek, amelyet mi létre akartunk hozni Európa számára. 2014 a családi gazdaságok éve volt. Elismert az, hogy a családi gazdaságok jelentik a legjobb garanciát az ellátás biztonságára, a fogyasztó közeliségre, a magas minőségre. Itt, ittől így tudjuk biztosítani a rövid ellátási útvonalakat, a vidéken a foglalkoztatást, és így tovább, és így tovább. A termelési modellünk tehát a kis gazdaságokra épül, és ez így is kell, hogy maradjon. A tejágazatban azonban tapasztalunk egy olyan erős koncentrációt, ami veszélyezteti ezt a modellt, és egyre közelít minket az USA nagy rendszere felé. Milyen messzire megy el ez a termelési modellünk sajátosságait, mennyire lehet figyelembe venni és megtartani a tejágazatban. Ferenc Garcia asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az a véleményem, hogy nagyon heterogén, nagyon sokszínű a helyzet. Ön azt mondta, hogy exportra is lehetne tejet termelni de hát akkor tulajdonképpen meg kell akadályoznunk mindenfajta visszaélést. Először is az európai belső piacunkkal kellene foglalkozni, ez, ez a valóságunk, ebben élünk. Spanyolországban mindig értékesítésről beszélünk, és arról hallunk sokat, hogy milyen gondok vannak az értékesítéssel. Talán a heterogénitással függenek össze mindenek előtt a problémák. A következő kérdést szeretném feltenni. Először is nem lenne szükség arra, hogy definiáljuk azt, hogy mi a válság. Ugyanis a válság Spanyolországban nem ugyanaz, mint Horvátországban, Németországban, vagy az Egyesült Királyságban. Egyáltalán lehet, meg lehet alkotni a válság definícióját, aminek az alapján a szükséges mechanizmusokat életbe lehet aztán léptetni. Az EU szintű megfigyelő központ, erre szükség van az árak miatt? Elnök, köszönöm szépen. Igazgató úr, 5 percben ön kap szót, és utána a szakértőink egyenként 2-2 percben szólnak hozzá, és legvégül még meghallgatjuk majd a raportőr összefoglalóját. Köszönöm szépen, sok kérdést tettek fel, nagyon érdekes és kiváló prezentációkat is hallottunk. Az első felvetésem a prezentációban is elhangzott, és a kérdésében is feltették, hogy van-e válság, vagy nincs, és mit gondol erről a bizottság. A biztosan mellettem ült egy vitán, és azt mondta, hogy nincs válság. Ha megnézzük az árakat, bár persze nem teljes a kép, Danten úr, mi is azt gondoljuk, hogy sokkal jobbak lehetnének az árak, de a biztos 8-9 országtól kért számot, és még mostanáig nem kaptuk meg a számokat, amelyeket kértünk, de a rendelkezésre álló számok nem támasztják alá azt, hogy az egész EU-ban válság lenne. Vannak komoly problémák, és amikor ma délután eh, kezdtük a vitát, már eh, elmondtam volna, hogy mi dolgozunk, és eh, osztjuk sok gazda, sok termelő aggáját a balti országokban és néhány más országban tényleg nagyon alacsonyak az árak, de az elemzésünk szerint az egész euró ez nem igaz és ne erőltessük rá önmagunkra a válságot azzal, hogy állandóan ezt hangoztatjuk, hogy, hogy válság van, válság van. Ezért örömmel hallottam azt is több felszólalótól, hogy a kilátások jók sokat mondhatnék még, mesélhetnék még arról, hogy a bizottság hogyan próbálja segíteni a termelőket abban, hogy új alternatív piacokat találjanak az orosz piac helyett, amelyet ugye elvesztettünk valószínűleg hosszú időre, és érdekünk ez a ttip kapcsolatban is, a szakértőink egyetértenek abban, hogy a tej ágazatban offenzív érdekeink vannak a TTIP tárgyalásokon. Itt az USA piacot jelent, és a magas hozzáadott értékű oltalom alatt álló földrajzi jelöléssel, vagy származás jelöléssel rendelkező termékeknél is különösen jó piaca lehet majd az USA de hát nincs kezünkben a kristálygömb, hogyha lenne, akkor most nem itt ülnék, hanem valamelyik karib, eh, karibi szigeten. De hát komolyan dolgozunk. És az első hozzászólásomban elmondtam, hogy a tejpiaci megfigyelő központ egy nagyon komoly kísérlet arra a részünkről, hogy a lehető legtöbbet eh, megtegyük, és, és még nem álltunk meg, még több minden következik. Örülünk minden gondolásnak inputnak, és ennek a szakbizottságnak a munkája különösen fontos számunkra ebből a szempontból is. Még egy dolog, hogy fel voltunk-e készülve, és mit tesz a bizottság, nem kellene reagálni. A válasz természetesen fel voltunk készülve. 2003-ban eldöntöttük, hogy megszüntetjük a rendszer, és nem volt könnyű meghozni ezt a döntést és ez a döntés az egész kap filozófiával össze kell, hogy függjön hogyha a többi termék esetében is áttérünk a közvetlen jövedelem támogatásra. Ez a bizottság számára is azt jelenti, hogy azért azon is gondolkodik kell, hogy mi van rendkívüli körülmények között. Hosszú idő, hosszabb időszakban gondolkoztunk akkor is. És most ugye 2014-ben ki van téve az egész tejágazat ennek a logikának, hát ez nehéz helyzet. Gondoljunk vissza a cukorra, tegnap a bizottságban a cukorról vitatkoztunk, ugye 2017-ig tart majd a mostani rendszer. A termelőknek is, tehát most egy más irányba, egy más rendszer felé kell irányt venniük. És az intervenciós ár növelése szembe menő ezzel a logikával. Éppen a kapreform logikája miatt válhattunk mi az egész világ legnagyobb exportőrévé az agrártermékek területén 2013-ban. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, és remélem, hogy reagáltam azokra a kérdésekre, amelyeket konkrétan nekem tettek fel. Köszönöm szépen. Az én tudomásom szerint az a helyzet, hogy a tejtermelők már lassan a tartalékaikhoz kell, hogy nyúljanak, és ez számomra azt jelzi, hogy bizony válság van. Most a szakértőinknek adom meg a szót, először Tyson professzor kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdés, felvetés hangzott el. Talán öt dologra szeretnék ebben a kettő percben reagálni, mert sok kérdést nem lehet megválaszolni. Az első pont, hogy meg kellene síratnunk a kvótát. Nos, ez nem akadályozta meg a szerkezet átalakítást és a válságot sem ezért ez egy alkalmatlan eszköznek bizonyult ennek a két célnak a szempontjából. Másodszorban kereslet, illetve kínálat irányítást, amiről az EMB beszélt, a tejtanács, ezt nem tartom reálisnak árvolatilitás. Ez még nem jelent válságot, ez azt jelenti, hogy magas árak után alacsonyak jönnek, alacsonyak után magas árak. Itt jó menedzsmentre van szükség, kezelni kell ezt tudni, alkalmazkodni kell tudni. Három évig magasak voltak az árak, most van itt az első hónap, amikor alacsonyak az árak, hát ez még nem a világ legnagyobb válsága az én szememben. De még egy dolog, lehet sajnálkozni emiatt, de a tejtermelés valóban az alap helyszínekre fog vándorolni. Ez szerkezet átalakítás, a nagy, te, nagy üzemek sokkal előnyösebb módon tudnak termelni, ezért ennek be kell következnie. És végül az utolsó dolog, a hátrányos helyzetű régiók támogatását egy legitim politikai célnak tartom, bár hát egy tudósnak nem politikai legitimáció alapján kell döntenie, hogyha nem e, a tejár politika vagy intervenciós árakon kereszt keresztül e, történik ez, akkor ez sikeres is lehet. Egy e, adott régiókhoz szabott politikai eszközöket kell kidolgozni, és nem azokat az eszközöket kell alkalmazni, amelyekről részben ma is itt vitatkoztunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, professzor úr. Most pedig Sieta van Keintem a szó. Hogyha a válságokat meg akarjuk oldani, akkor ezt meg kell nézni, hogy mi a probléma. Itt a túltermelés a probléma. Lehet, hogy azért van ez, mert elvesztettünk piacokat, nem találtunk új piacokat, de a túltermelés a probléma. A válságkezelő eszközök csak akkor működnek, hogyha válság van. Ezért itt most nem beszéltünk supply managementről, válságkezelésről, kínálatkezelésről. Hogyha arra játszunk, hogy alacsonyak lesznek az árak, és majd az EU-n kívüli országokban fog bővülni a tejgazdaság, most akkor felé ebből kiindulhatunk, és valami hasonló lesz, mint a sertés vagy a baromfi esetében. És akkor gratulálhatunk magunknak, hogy Európában e, csak kis, e, kevés helyen van tejtermelés. Ez jó a környezetnek, és e, hát mindenkinek jó, kivéve a tejtermelőknek, akik addigra már nem is lesznek. Volt egy szimpózium, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott, kivéve a tejtermelőket hogyha az a politika, hogy stabilizálni kell a piacokat, és biztosítani kell a termelők számára megfelelő jövedelmet, a tisztes létkörülményeket, most lehet, hogy rossz helyen vagyok, ha ezt nem így gondolom, én a kapból indulok ki. De hogyha nem akarjuk megoldani a problémákat olyan módon, hogy azok, akik szennyezik a piacot, azok kell, hogy megfizessék ezt, akkor addig sem fogjuk megoldani a problémát. Köszönöm szépen, Vincent, Vincent Chatelier úré a szó. Köszönöm elnök úr. Sokat vitatkoztunk már a válságról, mindenek előtt arról, hogy Európában nagyon nagy különbségek vannak az árakban, a termelési költségek is nagyon különbözőek a gazdaságokban, és ezért beszélünk bizonyos szempontból válságról. És a leg különbözőbb terhek nehezednek a gazdaságokra és a termelőkre. Az egész világon a globális keresletben nincs válság, sőt inkább nő a kereslet. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy igazából válság van, csak is fantáziára van szükség, és akkor a termékeket a harmadik piacokon el tudjuk helyezni. Ez nem piaci liberalizáció, vannak bővülő piacok, Új-Zéland például, az Egyesült Államok, következő tíz évben többet fognak termelni Új-Zélandon, az USA egyre komolyabb környezetvédelmi standardokat vezet be, Természetesen nem lehet igazolni, indokolni minden termelés növekedés, de pontos, alapos pontos információkra van szükség, mindig pontosan tudni kell, hogy mekkora a kínálat, és különböző irányítási mechanizmusokra van szükség. Nem egyéni, hanem inkább közös, kollektív mechanizmusokra. Ez persze nem egy könnyű feladat. Számomra ez a döntő Európával kapcsolatban, legalábbis ami a rövid távú irányítást illeti, ez nagyon fontos, de nem arról van szó, hogy állandóan gyámkodjunk az ágazat fölött, csak nehéz időszakokban. Nagyon fontos dolgot mondott valaki, hogyha, vala, hogyha egy gazda sikertelen, egy termelő sikertelen, azt nem kell mindig Európát hibáztatni, ezért lehet, hogy rosszul gazdálkodott, ez is oka lehet a e, problémáknak. De Európában hálások lehetünk, sok e, gazda, nagyon sok termelő nagyon jól végzi a dolgát a modernizálási törekvéseket e, mindenképpen támogatni kell, mert ebben a tejágazat jövője. Elnök, Köszönöm szépen. Ez minden szép és jó, gyönyörű, de hogyan tudjuk a gazdákat meggyőzni arról, hogy hát több fantáziára van szükség ahhoz, hogy megtalálják a megoldásokat. David él szó. Első kérdés, van-e válság? Hát, hogyha a szövetkezetem tagjait kérdezem, ők azt mondják, hogy igen, biztos, hogy válság van javul a helyzet, stabilizálódnak a piacok, de Európában még mindenki aggódik amiatt, hogy jön egy második árzuhanás majd tavasszal. A déli féltekén nem láttuk azt, hogy az árak javultak volna. A következő kérdés, mit kell tenni? Elfogadhatjuk azt, azt, eh, hogy eh, csődbe menjek a termelők, és eh, nem tudják eltartani a családjukat. Hogyha ezt a piacra hagyjuk, akkor ez, ez így lesz, de ez társadalmilag nyilván nem elfogadható. A következő kérdés, hogy az Európai Tej Tanács javaslata, ez a piaci felelősségi index, ez, ez jó. Mi a kvótarendszer után nyilvánvalóan akarunk jelzéseket adni az árakról, hogy felmérjük, hogy mikor van túl kínálati helyzet. Ennyit tudunk megtenni a krízis beavatkozás mellett. Hogy az intervenciós ár növekelje, magasabb legyen, szerintem nem kell élni az intervencióval a benchmarkokat kell vizsgálni. Utolsó alkalommal, amikor volt intervenció, akkor az EU ebből pénzügyileg hasznot hozott. Az alacsony árak esetén, hát ugye a fő probléma az, hogy sokszor a termelőknek nincs elég jó likvid, likvid helyzete. Akkor az utolsó szakértőnk Alfred Enderle következik. Csak nagyon röviden pár választ adnék. Sokan úgy váltottak fel, hogy a világ teljesen rendben van, mondta, illetve egy képviselő gondolta, hogy én így beszéltem. Nos, ez nem teljesen így volt. 2013-ban egyetértettük abban, hogy nincs válság, akkor 35,9 eh, cent volt az alapár, eh, Görögországban 24, eh, Romániában pedig 64 cent, tehát nagyok voltak a különbségek. És akkor mondtuk volna azt, hogy Romániában válság van. Csak találnunk kell egy definíciót arra, hogy mi a válság. Ezzel egyetértek. A kvóta nem tartoztatta fel a e, szerkezet átalakítást, e, nagy aggodalommal figyeltük ezt a régióban, ezt a szerkezetváltást, e, és én mindig is mondtam, hogy kísérő intézkedésre, támogatásra van szükség, különösen a kezdetlen adottságú vidékekben, hogy ott is fent tudjon, meg tudjon maradni a termelés. Amik amikor ígéretek hangzottak el, hogy ez megtörténik, ez ezeket az ígéreteket teljesíteni is kell, és erre van lehetőség a intervenció, magántárolás, első pillér, második pillér, itt sok minden elhangzott. Nagyon sokszínű a termelés Európában, ezt tudjuk, és nagy problémák vannak akkor, hogyha mondjuk 100 milliótól 400-600 millió literig termelő termelőket exportra akarjuk kényszeríteni. És a jó termékeket látunk, akkor egyúttal azt is eh, látjuk, hogy nagyon eltérőek a követelmények, mondjuk egy kínai delegáció, vagy egy orosz eh, vevő, és mindegyik, mindenki mást és mást akar. Itt szükség van egyfajta egységesítésre, mert különösen a középüzemek eh, nem tudnak kiszolgálni ilyen piacokat az eltérő követelmények miatt nagyon sok a feltétel, a sok mindenről notifikálni kell az EU-t. Itt támogatás sokat kérném arra, hogy ezeket a bürokratikus szabályokat szüntessék meg, mert ezzel a jövővel kapcsolatos lehetőségeket veszítik el a termelők. Köszönöm szépen, és most Nikolson úr, mint jelentéstevő. Eh, Megkaptunk egy kis időt a tolmácsoktól, ezt köszönjük szépen. Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megragadom a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a tolmácsok nagy vonalúságáért, megteszek minden tőlem telhetőt, hogy a szükségesnél tovább ne tartsam őket itt. Köszönöm szépen a ma délutáni hozzászólók felszólalásait is. Hihetetlen, hogy három és fél órája kezdtük ezt a beszélgetést. meghallgattam mindenkit. Voltak olyanok, akik bejöttek, hallgattak, de aztán el is mentek a bírálóknak, akiknek, azok, akik elmentek, azoknak a bírálóknak ezt majd fel fogom emlegetni. Az elmúlt hetekben zajló vita a világpiac helyzetével függ össze. Hát a világpiaci világpiacból kiszakított arányunkon növelnünk kell. A jelenlegi szint nem elegendő. Én nem értek egyet a bizottsággal. A védőhálóval kapcsolatban nem értek egyet azzal, amit a bizottság elmondott. Láttam, hogy néhányan elhagyták a termet. Elhangzott, hogy nincs válsághelyzet, mindenképpen válsághelyzet van. Majd meglátjuk, hogy mi lesz áprilisban, vagy májusban. Nem kell agysebésznek lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen problémákkal szembesülünk, akkor nem szeretnénk, ha a hátsó kapun jönnének be, nem szeretnénk nagyobb problémákat. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy igazságosan támogassuk a termelőket. Végül is a termelők szenvednek, nem a kiskereskedők és nem a nagykereskedők. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy Kinisz kolléga az Agri Szakbizottság nevében az igazságra a piaci magatartásról ír egy véleményt az élelmiszerláncban. Meg kell néznünk, hogy milyen világos, hogy problémáink vannak, de hogy ezekkel hogyan küzdhetnénk meg. Nem használtunk fel minden rendelkezésre álló eszközt, amely rendelkezésre állt a tejcsomag keretében. El kell mondanom, hogy a gazdáknak felelősség teljesen kell eljárniuk. Nem írhatnak alá rövid távú szerződést akkor, amikor az nekik megfelel, és hosszú távú csak akkor, amikor nekik megfelel. A volatilitás nem fog eltűnni, újra és újra visszatér majd. A tejágazatnak meg kell ezt szoknia, ugyanúgy, mint a sertés és a szárnyas ágazatnak is. Ezek is hozzászoktak a múltban. Hiszem, hogy, és üdvözlöm is azt a tényt, hogy mindenki elmondta véleményét ma, aki szerette volna elmondani. Úgy gondolom, hogy el kell mondanom azoknak, akik vissza pillantanak, és nosztalgiával pillantanak vissza a kvótákra, hogy hát ez rég, rég volt, egyetértetünk azzal, ami volt, és nem, azok vagyunk, amik vagyunk, de megoldást kell találnunk a problémáinkra. Teljesen mindegy, hogy mi történt a kvótákkal a múltban, ezek nem fognak visszatérni. A bizottság az előbb elmondta, hogy nincs varázsgömbje, hát egyikünknek sincs ilyenje, ha lett volna, akkor valószínűleg időről időre belepillantottunk volna, és akkor másképp látnánk most a helyzetet, másképp mondanánk el azt, hogy mi történik majd a jövőben. Nem lehet csak ülni, ölbetett kézzel bírálni másokat. Ebből a szemszögből mondván megállapítom, hogy a kvóták segítettek akkor, amikor az egyik legnagyobb válság létezett, de azért nem mentette meg a tejágazatot, sem a múltban, sem jelenleg. Hiszem, hogy a tejpiaci megfigyelő felé kell fordulnunk, meg kell néznünk, hogy adhatnánk-e neki egy robusztusabb szerepet Egyetértek Dárkman úrral, a hegyvidékeken komoly problémával küzdünk. Szociális probléma mutatkozik ezeken a területeken, és nehéz lesz megoldást találni számukra. Visszatérnék arra a kérdésre, hogy elegendő eszköz áll-e rendelkezésünkre az eszköztárban, kihasználjuk -e ezeket megfelelő módon, szükség van-e továbbiakra, csak annyit tudok elmondani, hogy többet is tehetnénk. A, a bizottságnak üzenem, hogy itt nem egy válsághelyzetbe szeretném belelovalni magunkat, de komoly problémával nézünk szembe. Olyan valaki valakiként, aki 26 éve tagja a parlamentnek. Én hallottam Marian Fisher volt, ő azt mondta, hogy soha nem kell várni majd arra, többé arra várni, hogy a bizottság tegyen valamit. Én azt mondanám most a bizottságnak, hogy nem fogadjuk el azt, amit akkor mondtak. Egy hónap múlva megírom a jelentést, és visszahozom, e- visszahozom ebbe a bizottságba. Megbeszéljük, és egy észszerű megoldást fogunk találni. Nagyon komolyan el kell mondanom, hogy akkor, amikor a tejcsomagon dolgoztunk, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de akkor, amikor az ember egy jelentésen dolgozik, és azt szeretné, hogy ez felelősségteljes legyen, és hogy akkor és hogy ezt végre is hajtsák, akkor felelősségteljesen kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy az ember mit vett a papírra. Köszönöm szépen mindenkinek a mai hozzájárulását. Köszönöm szépen, elnök úr, az elnöklést a mai napon. Csak öt perccel léptük túl az időnket, ami egy három és fél órás ülésnél nem sok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy percet szánok magamnak. Ami a védőhálót illeti, a reform során ezt megígérték, de ehhez nem járulnak eszközök. Ez a gond. És emellett itt vannak a külső tényezők is, külső paraméterek. Nem tudunk biztonságosan közlekedni egy olyan környezetben, ahol létezik például az orosz exporttilalom, és ott van még a TTIP is. Örülök, hogy Nikons eh, úr beszélt a TTIP-ről is, hiszen helyzetünket a külső tényezőkhöz kell viszonyítanunk. Itt vannak olyan külső tényezők, amelyek egyre nagyobb kihatással vannak a kapra. Köszönöm szépen mindenkinek, a tagoknak, a vezérszónokoknak, tolmácsoknak, Véleményem szerint gyümölcsöző volt a mai vitán, Köszönöm szépen.